Right, good morning everybody. I think we have got every... Jó reggelt kívánok! Úgy gondolom, hogy most már minden politikai frakció képviselve van. Itt van Liz is, nem tudjuk, hogy Peter hova ment. If we can start, we uh, are on to agenda. Hogyha a nyolcas napirányi pontunkat megkezdhetnénk, amely nem más, mint eszmecsere Tommaso Padoa Sipoával, a, aki nem más, mint a Nemzetközi Számvételi Standardbizottság Alapítvány elnöke. Őt Kerizelmek úr, úr utódjaként választották 2010. június 18-án, és úgy gondolom, hogy sokan tudják azt, hogy Tomás Szopadó korábban a az Európai Központi Bank igazgató tanácsának tagja is volt, 98 és 2005 között, és ezen kívül számos más nagyon érdekes pozíció tulajdonosa volt már, és nagyon sokan ismerik őt közülünk. Úgy vélem, hogy az elnök úrnak megvan a, a kis prezentáció, amit el fog nekünk mondani most. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy meghívtak ma ide önökhöz azt vártam, hogy ez annyira érdekes téma, hogy már itt korán reggeltre lesz ez a terem érdeklődőkkel. Hát ez nem egészen így van, de mindezek ellenére röviden próbálom bemutatni a gondolataimat azok számára, akik itt vannak. A nemzetközi számviteli standard eh, létrehozása az egyik eh, legnagyobb projekt a szabályozás területén a nemzetközi pénzügyek kapcsán. Más hasonló területek közé tartoznak a bankok eh, deregulációja, a fizetési rendszerek kiépítése, a kötvények területe minden olyan terület, ahol az elmúlt évtizedeken során megpróbáltak nemzetközi szabályokat létrehozni. A szemviteli terület a legkevésbé ismert, a legkevésbé izgalmas terület, és a legsikeresebb területe az együttműködésnek ezen a területen. Ez a legfiatalabb terület is, mert az általam elnökölt intézményt mindössze tíz évvel ezelőtt hozták létre. A Bázeli Bizottság munkáját már 35 évvel kezdte meg. A fizetési rendszerekkel foglalkozó bizottság is már sokkal régebb óta létezik, de mindezek ellenére ez az egyik olyan projekt, amelynek a legtöbbet sikerült elérnie a legrövidebb idő alatt. Ma számos számviteli szabály van, amelyet közvetlenül alkalmazni kell, és ez 120 országra vonatkozik. Ilyen hasonló dologra nincs példa a többi általam említett területeken. Az, hogy ennyire sikeres volt ez, az annak köszönhető, hogy először is az intézmény, amely a standardokat hozza létre, amelyet most már IASCF-nek neveznek, annak egy különleges intézményi profilja van, amely sokkal hatékonyabbá tette, mint a többi bizottságot az általam említett területeken, mint például a kötvényregularizáció vagy bankregularizáció. Az IASB egy kis testület, amely 15 tagból áll, teljes időben azon vannak, hogy standardokat hozzanak létre, teljes mértékben függetlenek, és nem azért vannak a testületben elsődlegesen, hogy a saját országok standardjait védjék meg, és nem próbálják csökkenteni a nemzetközi harmonizáció gyakorlatát, teljes mértékben elszántak az irányába, hogy nemzetközi szabályokat hozzanak létre, tehát függetlenek és kompetensek a tagok. A második tényezője a sikernek az az, hogy 2002-ben, amikor az intézményünk még gyerekcipőben járt, az e ISIB egy igazi saját standardokat létrehozó testület volt, a bizottság javasolta ezt, az Európai Parlament ezt elfogadta, illetve a miniszter tanács is jóváhagyta ezt, és az IASB által létrehozott standardokat egy, egy validációs folyamat által kötelezővé tették az Európai Unió számára, és ezek lettek az Európai Unió standardjai. Ez a döntés, amelyet 2002-ben hoztak meg, ez már kikövezte az utat a standardok nemzetközi sikere irányába is, és feloldott egy zsákutcát, amelyben a szabályok hagyományos létrehozása, a megfogalmazás, jóváhagyás útján, irányelvek útján, ez megszűnt, hiszen ez eh, gondot jelentett a számviteli szabályok tekintetében az Európai Unióban. A harmadik tényezője a sikernek az az, hogy voltak olyan átálló, feltörekvő gazdaságok, ahol jónak tartották azt, hogy közvetlenül nemzetközi standardokat fogadjanak el, mint például olyanokat, amelyeket az IASB megfogalmazott, és nem akartak nemzeti standardokat létrehozni. Ez egy olyan helyzet, amelyben én átvettem az IASCF alapítványt. Már jó néhány hónapja, 2005 és 2006 között tagja voltam az elnökségnek, de később az olasz kormány tagja lettem. Hogyha megnézzük az első évtizedét az intézményünknek, és ha megnézzük, hogy indul a második évtized, akkor azt látjuk, hogy van egyfajta kombinációja a hihetetlen sikernek, amit én az imént leírtam, és számos kihívás is van előttünk az elkövetkező 12-14 hónapban áll előttünk ez a kihívás. És az azt fog jelenteni, hogy, hogy két év múlva innen meg sokszorozzuk a sikerünket, és megerősítjük a, azon projektünket, hogy nagy minőségű, magas minőségű globális standardokat hozunk létre, vagy egy vagy, vagy nem leszünk sikeresek, és ez esetleg erodálja az eddig elért sikereket. Milyen kihívások vannak előttünk, milyen kritériumok vannak, szeretnénk standardokat eh, elérni, és szeretnénk megfelelő módon irányítani a testületet. A standardok elfogadása azt jelenti, hogy az egyszerű konvergenciától nemzetközi standard szinten el kell mozdulnunk most már afelé, hogy elfogadjunk az ISF standardjait. Ez óriási kihívás, főként az USA-val szemben. A következő évben el kell dönteni azt, hogy az US GAP-tól elmozdulunk-e az IASF felé-e. Tehát, hogy elmozdulunk az IFRS er irányába. Azt, hogyha ezt elfogadjuk, az nem jelenti azt, hogy azonnal végrehajtjuk, de egy év múlva már lesz egy olyan döntés, amelyre igent vagy nemet kell mondanunk. Hogyha igent mondunk, akkor elfogadjuk azt, hogy a fő ország, amely nincs még velünk, az velünk lesz, és őket majd követi Japán és más országok is, amelyek közel állnak a standardokhoz, de még nem fogadták el azokat. A minőségi kihívás az az, hogy biztosítsuk azt, hogy a standardok minőséget teljes mértékben tükrözi az általunk, illetve a gazdasági válságból levont tanulságokat, a súlyos pénzügyi stabilitási hiány kötődött a standardok hiányához is, és azt is biztosítani kell, hogy ne csak a szabályokat fogadják el nemzetközileg, hanem a végrehajtásuk is konzisztens legyen, tehát ne legyen eltérés a végrehajtási és elfogadási szakasz között. A harmadik kihívás az az irányítás, hiszen az intézmény, amelyet létrehoztak tíz évvel ezelőtt, az főként egy amerikai modellt követ, abban a tekintetben, hogy magán egy cégről van szó, amely közérdekeket szolgál, és egy igazgató tanács irányítja. Ez egy eléggé különleges forma az európai, főként a kontinentális európai hagyományok szempontjából. Maga az intézmény a közintézmények felé elszolgáltatható, és ez nagyobb legitimációt ad az intézménynek, és az elmúlt tíz évben számos reformot hajtottunk végre annak érdekében, hogy a legitimációt, illetve az elszámoltathatóságot növeljük. Ez nem akadályozza az IASB függetlenséget és kompetenciáját. Az igazgatóságot most már kiegészítettük egy, egy nyomonkövető bizottsággal, amelyben az Európai Bizottság is tag, és most már egy áttekintés is eh, el fog készülni a, az intézmény stratégiáját illetően, illetve két áttekintés lesz, egyiket a monitorozó bizottság fogja elkészíteni, másodikat pedig maguk a, a, eh, a igazgató tanács tagjai. Tehát mindenképpen szorosan együttműködünk, és eh, a három kihívással kapcsolatban lesznek majd, majd javaslatok az intézmények részéről. Négy fő területet fed eh, le az áttekintés. Az egyik az intézményhez eh, kötődik, a másik ahhoz, hogy milyen minőségűek a standardok, milyen az irányítás, és milyen a finanszírozása az intézménynek. Engedjék meg, hogy a finanszírozással zárjam le a beszédemet, hiszen ez közvetlenül kötődik az Európai Parlament szerepéhez. Az intézmény finanszírozása most már részben az EU költségvetéséből származik. Önök hagyják remélhetőleg jóvá a finanszírozásunkat. Nem ez az egyetlen forrása a finanszírozásunknak. A nemzeti finanszírozás is folytatódik, amíg nem lesz um, hiány az európai hozzájárulás, illetve a között, amely Európából érkezik, és itt földrajzi területek alapján van a támogatás és itt be is fejezném, hogy választ tudjak adni a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Csak megnézem, hogy kik vannak a listán. És még Lin is. Valaki más? Rendben. Akkor Sven, ön az első. Uh, so thanks a lot for coming here and uh, apologies. Uh... Köszönöm szépen Elnök asszony, elnézést kérek, hogy ennyire kevesen vagyunk, erről majd magunk között még beszélni kell, jobban lehetett volna szervezni, sokan kint vannak a teremből. Több kérdésem is van eh, Sjoppa úrhoz. Ennek a parlamentnek az állásfoglalásában, amely a nemzetközi szemviteli standardokról szólt, a parlament a következőt kérte. Először azt, hogy a lehető legkorábban vonják be a standardek létrehozásának a folyamatába. Úgyhogy én azt kérdezem, hogy ön hogyan tud majd, hogyan kíván majd erről gondoskodni, hogy a parlamentet a folyamatban lehető legkorábban bevonjuk. A másik, a másik pedig, hogy ön hogyan kíván reagálni arra, hogy ez a ház már többszörös, több alkalommal meghozta azt a döntést, hogy térjünk át az országonkénti jelentések készítésére. Tehát érdekelne engem, hogy az IFRS 6-tal kapcsolatban hogy, áll a, hogy állnak a tárgyalások, az ág, egyes ágazatok helyzete is érdekel, és az is, hogy általánosságban most hogy áll a helyzet, tehát mi a véleménye az országonként készített jelentésekről. Több kormány is elmondta már azt a véleményét, hogy szeretnék a számviteli standardokat ebbe az irányba elmozdítani. És ha látom, ha jól értettem, akkor ön is a legitimáció kérdését vetette fel a szerkezetben, tehát a testületben, illetve az alapítványban. Azt hiszem, nagyon sokan nagy érdeklődéssel figyelik majd az ön reakcióját ezekre a kérdésekre, hiszen ezt nem csak azt, ezeket a kérdéseket nem csak a kormányok, hanem a civil szervezetek is megfogalmazzák. Köszönöm szépen, hogy válaszol erre a két kérdésre. Yes, thank you for these two questions. Igen, köszönöm szépen a kérdéseket. Mind a kettőre tudok válaszolni, és talán majd Mark Bájert még megkérem, hogy egészítse ki a második kérdésére adott válaszomat. Az Európai Parlament rendszeresen figyelemmel kíséri az IFRS alapítvány munkáját. A szakbizottságban többször eljöttünk már beszámolni, rendszeresen el szoktunk jönni, és készen állunk arra, hogy bármikor így tegyünk a jövőben. Tehát a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok Alapítvány rendszeresen eljön ebbe a szakbizottságba, mert nagyon hasznos az itt folytatott eszmecsere a kurátorok számára is, tehát segíti a munkánkat, a tanácsadó testület munkáját segíti ha mi rendszeres eszmecserét folytatunk. Amikor a döntéshozatalról van szó, akkor ne felejtjük el, hogy ennek több szintje van. Magukat, a standardokat a Nemzetközi Szemviteli Standard Testület határozza meg teljesen függetlenül, tehát még a kurátorok sem befolyásolhatják ezt, nem tudják előre eldönteni, hogy mik legyenek ezek a standardok. Mi részt veszünk a vitában, természetesen ajánlásokat tehetünk, de ahogy a bevezetőmben elmondtam, az ellenőrző testület függent, függetlensége a standardok meghatározásának a sikeréhez elengedhetetlen, tehát senki nem adhat utasításokat az ellenőrző testület tagjainak. Az Európai Parlament hát csak úgy, ugye, mint az USA kongresszusa, vitázik, kifejezi a véleményét, ajánlásokat fogalmaz meg, hát ez ugyanúgy elképzelhető itt is, tehát ez a folyamatnak a része, és azt hiszem, hogy üdvözöljük is ezt a gyakorlatot, már így is járnak el. Az Európai Parlament már most is megfogalmazza a véleményét. Az egyes országonként készített jelentésekről. Értem a kérdést. Na most a standardok létrehozása, ennek a folyamata általában a nemzetközi együttműködésre van tekintettel. Tehát a befektetők érdekeit veszik figyelembe, akik az adott társaság részvényeibe, adósságába fektetnek be. Tehát az országonkénti lebontás az egy másfajta igényre reagál, amely fontos, de ez nem közvetlenül tartozik abba a körbe, hogy információt biztosítsunk az egyes országoknak, hogy tudjuk, hogy honnan származnak a bevételek, és így tovább, milyen kapcsolata van a, különösképpen a kitermelő ágazatoknak a helyi önkormányzatokkal. Persze vannak olyan lehetőségek, amelyeket kihasználva ezt az országonkénti lebontást megteremthetjük, és tulajdonképpen az IASB ezt meg is teszi, amikor ilyen kérdésekkel fordulnak hozzá. Az amerikai az amerikai szabályozást uh, ismerjük, de talán megkérdezem majd, de megkérem majd kollégámat, hogy ezt egészítse ki, ezt a válaszomat. Köszönöm szépen. Egy picit kibővítem tehát Siopa úr uh, válaszát. Háromféle uh, irányvonalat lehet követni az országonkénti lebontás esetében. Az első, az a konkrét terület, ugye, ami a kitermelő ágazatokra vonatkozik, az itteni számviteli standardok. Az ellenőrző testület már kiadott erről egy vitadokumentumot, ennek egy külön fejezete foglalkozik a témával. Tehát, a, amit kifizetünk, az legyen az elszámolásban ez a lényege ennek. Az év elején, első felében tettük ezt közzé, több reakció is született, találkozót szerveztünk az érintett felekkel, több esemény zajlott már, eh, vitafórumok is így tovább. Az ellenőrző testület most eh, elemzi a válaszokat, a visszakapott leveleket és így tovább. Tehát ez a kitermelő ágazatokra konkrét válaszom. A másik, ahogy Tomázó is eh, mondta, az az alapszabályban pontosan meg van határozva, hogy ki számít befektetőnek, illetve hogy milyen pénzügyi elszámolásokat kell közzétenni. Tehát ez az alapítvány most a stratégia felülvizsgálatot folytatja, amelynek része ez a folyamat, amelyre ön is rákérdezett, befolyásolhatja ezt a felülvizsgálatot az országonkénti jelentéstétel kérdése. Aztán pedig az Egyesült Államokban az értékpapír és tőzsde bizottságot most még extra követelmények elé állították. Nem lehet megállítani, nem lehet megakadályozni senkit sem a világban, hogy ugyanolyan követelményeket szabjon meg az információ közétételére vonatkozóan, mint amit most az Egyesült Államokban vezettek be. Összefoglalóan azt mondhatnám, hogy több szinten folyik a, folynak a tárgyalások, az Európai Bizottsággal is együtt dolgozunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb irányt találjuk meg. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony és Peter következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nagy érdeklődéssel hallgattam, és biztos vagyok benne, hogy ez másokat is nagyon érdekelt, hogy önök az IFRS-ek alkalmazását támogatják teljes mértékben, tehát hogy térjünk át a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra. Találkoztunk Mary Sapiróval és másokkal is, akik elmondták, hogy igen, szeretnénk ezt megvizsgálni, ezt fogjuk csinálni, az új eredményeket elemezzük az első negyed évben, annak érdekében, hogy vajon áttérhetünk-e ezekre a standardokra vagy sem. És akkor aztán mindig csalódtunk, amikor elérkezett a kitűzött határidő, soha nem történt meg a nagy lépés. Na, egy kicsit határozottabban ültünk itt, határozottabb döntést váltunk, vártunk, és legyen szes, mondja el nekem, hogy ön miért ennyire elégedett, és miért ennyire biztos ebben, hogy valóban átvesszük az IFRS-eket. És ugye tudjuk, a félidős választások ideje itt van, a pont Frank törvény az Egyesült Államokban is nagy vitatárgya, tehát nem tudjuk, hogy talán az amerikai események kihatnak-e a külföldiekre, idézőjebe használom természetesen a külföldi eseményeket. A válasz. Ma az IFRS a legelfogadottabb, a legszélesebb körben használt standard. Tehát a nemzetközi um, számviteli, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokat nem csak Európa használja, hanem Ázsia is. Elegendő, ha arra megnézzük, elegendő, ha megnézzük, hogy a tőzsdén szereplő cégek piaci kapitalizációja mekkora, amelyek ezeket a standardokat betartják, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok aránya részesedése folyamatosan csökken és ha jól emlékszem, akkor kétharmadról esett ez vissza félre. Tehát ez a, a globális kapitalizáció, összkapitalizáció felére esett ez vissza, méghozzá a nagy ázsiai cégeknek köszönhetően, akik viszont az IFRS oldalán állnak, ők ezeket a standardokat használják. Tehát most már az USA GAP, azaz az általánosan elfogadott számviteli elvek az USA-ban már nem képezik a referencia standardokat, hanem az IFRS terjed el jobban. Ez viszont mit jelent az amerikai társaságok számára? A nagyobb társaságoknak át kell térni az IFRS-re, és ezért érzem úgy, hogy most már olyan a légkör, hogy pozitív döntés születhet. Én ezt a, az örömet, ezt a határozottságot arra alapozom, azokra a tárgyalásokra, amelyeket az elmúlt hat évben folytattam az ellenőrző testület elnökeként, és az SEC elnökével. Persze nem lehet mindent így előre százszerzékos biztonsággal megjósolni, még akkor is, hogyha ők támogatják az IFRS átvételét, nem tudják befolyásolni az amerikai üzleti világ, vagy a szenátus véleményét, és igaz az, hogy a nagy társaságok támogatják ezeknek a szabványoknak az átvételét, azonban a kis és középvállalkozások, amelyek nem annyira érintettek, nem mozognak a nemzetközi piacokon, kevésbé hajlamosak, hajlandóak erre a váltásra. És ugye a meglévő alapítvány az FASB, például a pénzügyi standard testület, és az IASB is dolgozik, felteszi azt a kérdést, hogy mit, mi lesz az ő szerepük, hogyha az IFRS standardokat fogadja el mindenki, és nemzetközi szinten ezeket használják. Én több alkalommal elmentem, a kurátorokkal is beszéltem, és az lett, végülis az, az a véleményem, az a benyomásom alakult ki, hogy nagyon nehéz lenne az Egyesült Államoknak negatív döntést hozni. Ezért mondom azt, hogy szerintem elfogadják majd ezt, viszont valószínűleg fokozatosan fogják bevezetni ezeket a szabványokat, hogy elegendő alkalmazkodási időt hagyjanak a társaságoknak. Valószínűleg még a nagy nemzetközi cégeknek is hagynak majd átmeneti időt az IFRS teljes alkalmazásáig. Hadd mondjam el még egyszer, hogy szerintem ez a valószínűbb kimenetele a dolgoknak, de azért nem zárom ki a negatív szenáriót sem, ugyanis tisztában vagyok vele, hogyha a döntés, ha negatív döntés születik, akkor ennek meg lesznek a következményei az IFRS esetében is. Tehát le kell vonni ebből majd a tanulságot, az irányítás, a szervezetek összetételére vonatkozóan, illetve a működésére vonatkozóan. Azért, mert az iosb t úgy hozták létre, mint egy nemzetközi standard dokat megállapító testület, amely az egész világ számára standardalkotó ha viszont az nem az egész világ használja ezeket a standardokat, akkor ezzel kezdeni kell valamit. Tehát egyik vagy másik irányba el kell mozdulni. Reméljük, hogy sikerül elfogadtatni mindenkivel ezeket a standardokat, és akkor így megoldódik a helyzet. Köszönöm, Pervans következik. Köszönöm, elnök asszony. Az Soppa úr, a Sven, kollég, Sven kollégám kérdésére adott válaszában azt hiszem sokat elmondott arról, hogy hogyan is születnek meg ezek a standardok, és beszélt az irányításról is, ugye elmondta, hogy a kezdeti célkitűzés az volt, hogy az IASB olyan standardokat hozza létre, amelyek a befektetők számára hasznosak. Ezt persze láthatjuk, hogy mindenhol folyik a vita, nincs olyan sok nemzetközi standard azért, ezzel szembe kell nézni. Minden pénzügyi szereplő számára nagyon fontos ez, el kell dönteniük, hogy most követik -e ezt, vagy sem. Éppen ebből adódik a probléma, amikor az országonkénti jelentéstétel kérdéséhez érkezünk. Aztán a kitermelő ágazatok kérdése. Bizonyos országokban, a legszegényebb országokban különösen így van ez, pont a, a pénzügyi stabilitása kérdés, és ezeknek a standardoknak a prociklikus természete. Tehát azt a kérdést kell föltennünk magunknak, hogy mondjuk a jól szervezett, jól irányított világban, mondjuk a G20-ak munkájának eredményeként látni fogunk reformokat, de hogy nem lehetne-e határozottabban fellépni, ahogy ezt az Európai Parlament is megvitatta, vagy szorosabb kapcsolatot teremteni az IASB és az alapítványa között, az IASCF között valamint az IMF között. Tehát nem lehetne ezeket a szervezeteket jobban összekapcsolni. Ugyan létrehoztunk egy ellenőrző testületet, vagy megszületett ez az ellenőrző testület, de mégsem tette lehetővé, hogy a számviteli logikától eltávolodjunk. És egy kicsit tágabb körben, szélesebb keretek között vizsgáljuk az eseményeket. Tehát ezért kérdezem az ön véleményét, mit gondol az európaiak képviseletéről ezekben a szervezetekben? Természetesen az ellenőrzésben részt vesznek az európaiak, de vajon ez elég? És még két aggályom van, amit szeretnék most itt felvetni. Az egyik a kinevezési eljárás, a kurátorok kinevezése. Mi az ön véleménye? Ön szerint elég megfelelően átlátható ez a kinevezési folyamat? Végül pedig ön szerint az eljárásmód vagy a munkamódszer eh, milyen, az új szabályozás, az új standardek, amelyekről most európai szinten folynak a tárgyalások a Bázeli Bizottság döntése után. Ezek eh, milyenek ön szerint a, megvannak a megfelelő kapcsolatok ezek között a különböző folyamatok között, amelyek párhuzamosan zajlanak? tudjuk-e garantálni az, a világos átlátható számviteli beszámolókat? és a stabilitást, valamint a hosszú távú befektetések optimalizálását, hiszen erre nagyon nagy szükség van. Jó. Köszönöm szépen, Berez asszony, a kérdését. Négy nagyon fontos kérdést vetett fel. megpróbálom, megpróbálok visszafelé haladni, tehát először a legutolsó kérdésére válaszolok, és így haladok sorban. Igaz, amit elmondott, tehát ezeket a standardokat elsősorban olyan módon állapítják meg, hogy azok információt nyújtsanak a befektetők számára. Ez a legfontosabb szempont a standardok összeállításánál. Tehát az, ez az USA GAP standardjaira, az IFRS-re és az összes számviteli standardra igaz szerte a világon. Hiszen a befektetőket kell támogatnunk abban, hogy megbízható, pontos információkkal rendelkezzenek. Nyilvánvaló, hogy a pénzügyi stabilitást sem hagyhatjuk figyelmen kívül, és a nyilvánosság tájékoztatását sem. A természetes erőforrások, védelme, környezetvédelem, stabilitás, ezek mind olyan szempontok, amelyeket ettől függetlenül még figyelembe kell venni. Természetesen lehetséges, hogy mondjuk egy társaság eredményeinek a mérése mondjuk különböző eredményeket ad különböző standardok esetén. Hát nagyon nehéz megállapít, nagyon nehéz ezeket a számítási standardokat megalkotni úgy, hogy a befektetők számára megfelelő információkat adjanak. És mondjuk ne legyenek ágazat specifikusak, hanem minden tőzsdén szereplő cég esetében alkalmazhatóak legyenek, függetlenül az adott cég tevékenységétől. Ráadásul ezeknek a standardoknak még semlegesnek is kell lennie, Gondolok itt az egyes üzleti modellekre, amelyeket ezek a társaságok alkalmaznak a különböző ágazatokban. Tehát gondoljunk itt a bankszektorra, ugye teljesen más üzleti modelljük van, és vannak, akik azt mondják, hogy a jelenlegi standardok bizony egyes szektoroknak kedveznek, inkább, mint más ágazatoknak. Ideális esetben senkit nem részesítenének előnyben ezek a standardok, de a létrehozásukor arra is gondolni kell, hogy a közvélemény tájékoztatása is egy fontos cél. Tehát nem csak a befektetők tájékoztatása, hanem a, köz, környe, a közvélemény tájékoztatása, a környezetvédelemtől kezdve az összes többi célkitűzésig, amit most említettem. Az én véleményem az az volt, hogy a szabályozóknak a saját standardjaikat kell megállapítani, ugyanúgy, mint mondjuk az adóhatóságoknak is megvannak a saját számviteli standardjai, amelyek nyilván mások, mint az az információ, amit egy befektető kap. De nem értettek egyet velem a felügyelők több okból. Az egyik legfontosabb ok nak mély gyökerei voltak, azt mondták nekem, hogy a pénzügyi piacok annyira jelentősek, annyira fontosak, és akkora méretűek, hogy senki nem merészel olyan standardokat létrehozni, amelyek más adatokra alapozódnának, mint amelyek ezekről a piacokról származnak. Szerintem ez egy hiba. Azonban ez a hiba, ezt a hibát egyelőre még nem ismerik el, nem mondják azt az emberek, hogy jó, hát akkor megváltoztatjuk ezeket a standardokat, van ennek értelme. Nyilván a pénzügyi stabilitás őrei megtehetnék ezt, meg kell győznünk a standardalkotókat, mint az IASB, hogy foglalkozzanak ezekkel a felvetésekkel is. És tulajdonképpen ez most zajlik is a legutóbbi IASB standardok már úgy születtek, hogy elmozdulnak a, egy picit a régi, nagyon szigorú megközelítéstől. Tehát látható, hogy azért van egy kis változás Európában. Azt hiszem, mert hát sikerült megtalálni azért az egyensúlyt. És ez természetesen egy folyamat. A következő kérdése az a kinevezési eljárásokról szólt, illetve arról, hogy ezek mennyire átláthatóak. A legfontosabb természetesen az ellenőrző testület elnökének a kinevezése. Nagyon átlátható szerintem ez a folyamat a jelöltek esetében. Az ellenőrző testület kinevezését végig figyelemmel lehet kísérni. Azt hiszem, hogy kielégítő eredményt látunk. Nem csak a szavazás esetében, hiszen névtelen titkos szavazás volt, hanem az érdekeltekre is gondolok, akik részt vettek a folyamatban. Hogyha összehasonlíthatom ezt a kinevezési folyamatot mondjuk, különböző testületek kinevezési, testületek tagjainak kinevezési folyamatát, akkor azt mondanám, hogy az IASB egy picit kevésbé átlátható, már ami a kinevezéseket illeti, de azért ez még nem akkor a különbség. A Bázeli bizottság elnökségéről például más folyamatokkal döntenek, egy picit átláthatóbbak ezek a folyamatok, mint az IASB, de azért nagyon pozitív példával járunk elől. Végül pedig az európaiak. Végül pedig az európaiak képviselete. Hadd mondjam még egyszer, ennek az intézménynek a felépítése úgy alak, felépítését úgy alakították ki, hogy az intézmény globális befolyását, globális tevékenységét vették figyelembe. Van sok Egyesült Államokbeli kurátor az ellenőrző testületben, és vannak ugye vannak, akik tiltakoznak, hogy hát az IFRS szabványokat nem is használják az USA-ban, miért vannak nekünk USA beli kurátoraink. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz, az USA elfogadja-e az IFRS standardokat, hogy mi lesz az ő ö, standard testületükkel. Mi nem engedhetjük meg magunknak, hogy nálunk ne legyenek amerikaiak. Mi lesz, hogyha az ő testületük lesz mégis a domináns, és ott nem lesznek európaiak, hát akkor biztos, hogy több európai rögtön elmondaná, hogy hát igen, ez az USA imperialista eljárás mondja, és ezt nem fogadhatjuk el. Hát most ez fordítva van, panaszkodunk is, ugye nem sok értelme van valóban. Szerintem nem hibás a mi megközelítésünk. Nagyon sok európai van, szintén a kurátorok között, a tanácsadó testületben is, és az ellenőrző testületben is, és ők vannak többségben egyébként, ezt hadd hangsúlyozzam. Úgyhogy nem hiszem, hogy itt gondok lennének az európaiak alul képviseletével a testületben. Végül pedig hadd mondjam el azt is, hogy az intézmény irányítása a mai állapot szerint három-négy különböző szinten működik. Az IASB, az ellenőrző testület, és a G20-ak persze. Hiszen a G20-ak is rendszeresen kifejtik a véleményüket a célkitűzésekről, a programokról, tehát a számviteli programokról. Aztán a harmadik szint az ellenőrző testület. Ezt a feladatot magára vállalta, eredetileg a G20-ak nem bízták meg ezzel, akkor még nem is volt ennyire aktív ez a csoport. Tehát feltehetnénk a kérdést, vagyis megkérdőjelezhetnénk ennek a ellenőrző testületnek a legitimitását. De a lényeg az az, hogy a, a kurátorok számára, hogy ez egy létező testület, és nagyon pozitív tényező. Én ennek a testületnek az elnöke voltam 2005-ben, és aztán kineveztek még egyszer. De most már befejezem, elnök asszony. Mindenesetre a lényeg az, hogy lesznek felővizsgálatok, akár ki is bővíthetjük a képviseletet. És ez valószínűleg kívánatos is, hogy az IMF-et vonjuk be. Ettől, erről mégis a kurátorok döntenek, hadd mondjam, az ellenőrző testet, vagy pedig talán a G20-ak a jövőben. Ők fogják ezt megvitatni. Érdemes lenne erősebben, hangsúlyozottabban utalni ezekre a hagyományos testületekre, amelyeknek teljes legitimá- legitimációjuk van ez lenne a természetes lépés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még ketten szerepelnek a hozzászólók listáján. Talán egyszerre kéne meghallgatni őket. Először Antani, majd Ildikó. Köszönöm szépen. Először is köszönöm, hogy ide látogatott. Amikor a felügyeleti, a monitoring csomagról beszélünk, és az országonkénti jelentésekről hallottuk, hogy fontos, hogy legyenek globális standardok. További kiegészítő képletek alkalmazása az egyes országok esetében nem lenne összeegyeztethető. Tehát egy globális megoldásra van szükség. És itt meg kell vizsgálni az átláthatóság és a felelősség, a helyes irányítás kérdését is. Ezek a standardok fontos, hogy ahhoz is hozzájáruljanak, hogy globálisan sikeresek legyenek a politikák. A PPP-kre rátérve, tehát a magán és állami partnerségre. Ezek Ket, esetleg nem mindenki tartja életképesnek, és bizonyos szigorú hitelezési feltételek esetleg akadályozzák az ilyen partnerségeket, tehát ezt is meg kell vizsgálni. A következő szempont a minőség. Egy megjegyzésem lenne, a standardokat olyan elvekre lehetne alapozni, tehát inkább elvekre, sem standardokra kéne alapozni. Ugyanis a szolgáltatók számára a standardok egyfajta védelmi mechanizmust jelentenek, ezek mögé bújhatnak. Tehát az elvek szerintem sokkal fontosabbak, és ezeknek eh, be kéne folyásolniuk az irányítást is. A komoly súlyt képviselő szolgáltatóknak is meg kell tenniük a hozzájárulásukat, mégpedig a köz érdekében, a piac érdekében. Jó tájékoztatásra van szükség, és átlátható munkamódszerre. És így az irányítás a nemzetközi pénzintézetek eh, homlokterébe kerülhetne. Nem tudom, hogy ezekkel a kérdésekkel mennyiben foglalkozik az önök szervezete. Köszönöm, Ildikó. Eh, köszönöm, hogy eljött ide hozzánk, és eh, elmondta a véleményét a számviteli sztenderdekről engedje meg hogy mint gyakorló szakember könyvvizsgáló ennek, ezeknek a sztenderdeknek a használhatóságára kérdezzek rá. ugye a gazdasági szerkezet az erősen kétszintű ninety eight ba kis és középvállalkozásokból áll two a nagyvállalatok vagy éppen globális vállalatoknak a szintje. hogyha én a kicsik nevében beszélek akkor azt látom hogy bizony a, szabályok már túlságosan bonyolultak túlságosan összetettek. a nemzetközi számviteli sztenderdeknek a bevezetése egyes országokban például hazámban is úgy történt hogy a meglévő egyébként is már túl bürokratizált rendszerre ráültették ezeket a sztenderdeket. kérdés az hogy mi ezeknek a sztenderdeknek akkor a haszna? mi a haszna a kétszintű gazdaságban a kicsik közepesek esetén és mi a haszna a nagyok esetén. én azt gondolom hogy ha a kicsiket nézem akkor nem támogatja a nemzetközi számviteli standard ezeket a vállalkozásokat nehezíti a működésüket és ugyanakkor az átláthatóságot amiről ön is beszélt és mint alapelv megfogalmazott azt sem biztosítja kellően. hogyha az európai uniós szintéről nézem számunkra elsődleges a belső piacnak az egységesítése a kérdés az hogy a nemzetközi számviteli sztenderdek mennyiben segtik a belső piacnak az egységestését és egyáltalán támogatják e ebben a kkv kat valamint ez a nagyszerű struktúra ad e nekünk többletinformációt olyan többletinformációt ami alkalmas arra hogy az országokat össze tudjuk hasonltani és az országon belül pedig ágazati összehasonltó elemzést végezzünk. köszönöm. Thank you very much. Uh, I know you are under... Köszönöm szépen. Tudom, hogy uh, itt az idő szorít, ugyanis itt a teremben egyre többen uh, összegyűltek, akik nem feltétlenül lelkes könyvelők, hanem inkább szavazó képviselők. Sánchez úr kérdésére válaszol, illetve a megjegyzésére reflektálva, hadd jegyezzem meg, hogy az elvek és a szabályok, szemben a szabályokkal megközelítés, és a kapcsolatosan meg kell mondanom, hogy az IFRS elvi alapon működő szabványgyűjtemény, és nem szabály alapon működő standard gyűjtemény. A válság tükrében ez nyilvánvalóan a leghelyesebb, hiszen akiknek a standardokat követniük kell, felelősséget kell vállalniuk a tevékenységükért. És az IFRS ettől vonzó, illetve bizonyos tekintetben nehezen elfogadható az USA számára, ahol elsősorban a szabály alapú megközelítés érvényesül. Sajnos a hölgy nevét nem tudom leolvasni, de az ő kérdésére, Gál Pelc asszony kérdésére válaszul, ami a KKV-kat illeti. A KKV-kra vonatkozóan vannak standardok, és én magam is erőteljesen támogattam, hogy az IFRS a KKV-kre vonatkozóan is dolgozzon ki standardokat 5 évvel ezelőtt, amikor az elnöki székben ültem. Ezek a standardok tehát léteznek, sokkal egyszerűbbek, mint az általános standardok. Ezek Európában nem kötelező érvényűek, tehát nincs semmiféle kötelezettség, ez egy lehetőség, amit széles körben alkalmaznak, de minden esetre ezeknek nem az a célja, hogy további terheket rójanak a KKV-kra. A KKV-kra vonatkozó standardok körülbelül egy tizedét teszik ki az általános standardoknak, már ami a standard gyűjteményt, a megjelentetett kiadványt illeti, és ezeknek a követése, betartása sokkal kevésbé költséges a KKV-k számára. Ami pedig a számviteli standardok és az egységes belső piac kiteljesítését illeti. Ez utóbbinak az egyik kulcs eleme nem pusztán a tőke szabad mozgása, hanem a pénzügyi integráció is tág értelemben, tehát várhatóan a közvetlen beruházások a legnyereségesebb irányba mozdulnak, már ami az ágazatokat illeti, vagy a földrajzi helyeket. A teljesítmény egységes mérése a vállalatok esetében, és a lehetséges beruházások értékelése nagyon fontos ahhoz, hogy az egységes belső piac működőképes legyen. Tehát nagyon szoros a kapcsolat a belső piac, az egységes belső piac, az abból eredő előnyök, illetve az intézkedések egysége, egységessége között. Ennek azt köszönöm szépen, elnézést kell kérnem hogy itt eh, egy kicsikét eh, zavar támadhatott a kollégák bejövetele következtében, de minden esetre nagyon érdekes volt meghallgatni önt, és köszönöm szépen az eszmecserét. Remélem, hogy időnként ezt a lehetőséget ismét meg tudjuk ismételni. Köszönöm szépen! Right, everybody, we're... Nos, akkor folytassuk a kilences napi napirendi ponttal. Szavazás a 2009-es évi jelentésről a versenypolitika témájában. Kérem, hogy akiknél itt van a szavazókártya, helyezzék el a készülékben, akinél esetleg a pánik gyors rohanás következtében nincsenek kártyák, azok jelezzék. Viki Rendben, tehát akkor majd ha megszámoljuk a szavazatokat, akkor ezt külön hozzáadjuk. Kérem, hogy ellenőrizzük a szavazást, megnyitom a teszt szavazást, a mosolygós gombot nyomják meg. Majd mindjárt megtudjuk, hogy ki milyen gombot nyomott. A plusz a mosolygós, ez 29, és csak 4 mínusz van, 3 tartózkodás. Na, ha készen állunk. Egyes bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadva. IMCO egyes es okafogyottá válik, 15-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. Már itt elmegy a hangom közben. 16-os módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító itre mellett ellene tartózkodás elfogadva. Itre 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, a kompromisszumos... Miért van ez itt sárgán? kérdezi az elnök asszony. Az A kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. 18-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Itre 24-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. Imko 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. a 21-es az utolsó pillanatban részenkénti szavazás, nem? A 21-es az egy normál szavazás, mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor az ötös IMKO, itt egy kérést kaptunk a szocialista frakciótól az opt-in principle and taking into account the kifejezésről rész külön szavazzunk. Mindenkinek megvan ez a rész? Tehát akkor először a ezen kifejezés nélkül szavazunk a szövegről, tehát akik támogatják a szöveget enélkül, a kitétel nélkül, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második rész mellette ellene tartózkodás. Nem volt teljesen világos a, talán, ahogy én ezt bevezettem, tehát az említett szavak mellett és ellen kéne szavaznunk. Remélem, hogy így értelmezte mindenki. Rendben, tehát akkor enélkül, ezen kitétel nélkül szavaztuk meg a szöveget. A 22-esről két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellett ellene tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni kellene. Tehát a második részt ellenőrizzük. Én nem szavazok. Elfogadva. B. Kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük. 27-es. Mindenki szavazott? Akkor elfogadtuk. Igazam volt. A 28-as következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. C. Kompromisszumos, mellett ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 2-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 11-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 38-as két részben szavazunk, első rész mellett ellene tartózkodás elutasítva. A második így önmagában is megáll, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A D kompromisszumos következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellett ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt is elutasítottuk. A 40-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellett ellene tartózkodás. Elnézést, mondja az elnök asszony. Ez a C-t elfogadtuk, tehát akkor ez a válik 44-es mellett. Ellene tartózkodás elfogadva 45 mellett. Ellene tartózkodás elfogadva 43-as mellett. Ellene tartózkodás, ezt akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 46-os mellett ellene tartózkodás elfogadva. 47-es okafogyott, avadik 48-as is, 49-es következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. egy utolsó percben érkezett változás jött az 50-eshez. Mi is ez a változás? A developing and evaluating. Tehát korábban nem tudtuk eldönteni, hogy a developing vagy az evaluating szerepeljene. A javaslat most az, hogy a developing and evaluating szerepeljen. Ez egy szóbeli módosító Szofitól. Elfogadjuk ezt tulajdonképpen Sánchez Percedo asszony kérte ezt a módosítást, nem én, mondja Sophie. Tehát akkor ezzel a szóbeli módosítóval kitámogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellett ellene tartózkodás. Ha jól látom, akkor ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. 54-es, tehát ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elutasítottuk. Akkor tehát az eredeti szövege a 12-es bekezdésnek mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg 13-as bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 56-os mellett ellene tartózkodás elfogad, elutasítva, 55-ös mellette ellene tartózkodás. Ha jól látom, ezt is elutasítottuk, eredeti szöveg mellett, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük az eredeti szöveget, mert tehát a 14-es bekezdés eredeti szövegéről szavazunk. Um, amendment 57, all those in favor. 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, eredeti szöveg 16-os bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 60-as mellett ellene tartózkodás, akkor ezt ellenőrizzük. That's carried 21 to 20. Elfogadtuk 21-20 arányban. 17-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 62, okafogyottá vált, 87-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itt a 15 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 88-as mellette, ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizhetjük, a 88-ast? 88-ast elvőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást, és elutasítottuk. A 88-ast. Tran 3-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk Tran 6-os mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Tran 23-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítva Tran 17 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 18-as bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 63 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk Imkó 6 mellette, ellene. Ezt eh, nézzük meg még egyszer. Imkó 6 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Itre 21 mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 65 mellette, ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük a 65-öst, ellenőrizzük a 65-öst. Szavazotta mindenki. Akkor ezt elfogadtuk. Eredeti szöveg 19-es bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 66 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Eredeti szöveg 20-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Imko 3 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, eredeti szöveg 21-es bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 67-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 69 mellette ez okafogyottá vált. Imkó 10-es, Imkó 10 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 72-es két részben. Első rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Eredeti szöveg 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizhetnénk az első részét a 73-asnak? Elfogadtuk. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ittre négyes. Ittre négy mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os, csak a második részről, második rész 26-os módosítás mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. a 10 mellette, ellene Tehát még egyszer, itt a 10 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 74-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 74-est. By vote, I think show, won't it? Right, that's carried. Elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Imkó 17 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 84 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 85 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk itt 11 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre 20 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre 17 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Imko 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre 16 mellette itt a 16 mellette ellenet tartózkodik. Összezavarodott? kérdezi az állnak. Meg lehetne blogban szavazni? Nem. Itt a 16 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, itt a 18 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, itt a 19 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Eredeti szöveg 26-os bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk Imko 7 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk Imko 8 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk Imko 9 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 90-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk F kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizhetjük a 93-ast, hogyha akarják. A szavazást megnyitom, ellenőrizzük a 93-ast. Szavazotta mindenki, rendben és valóban elfogadtuk. Itre 14 mellett ö, okofogyottá vált, így rátérünk az Imco 13-ra mellette ellene tartózkodik elfogadó, Imco 14 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, Tran 7 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, Tran 13 mellett szóbeli módosítása, amely a például szót beilleszti mellette, ellenállt tartozkodik. Elfogadtuk Tran 18 mellette, ellene tartozkodik. Ezt ellenőrizzük Tran 18-ast. Elfogadtuk. TRAN 16 szóbeli módosítóval, hogy az a advantaged a benefiting from state support-ra változtatja, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, TRAN 22 mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. TRAN 22-es. Szavazotta mindenki. Ezt elfogadtuk. Trump 15 mellette ellene tartózkodik, elutasítva Tran 1 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 2 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a TRAN 2-est. A TRAN 2-est ellenőrizzük. Okay, nobody voted. Szavazott -e mindenki? És, azok, és ez egy pillanat, Viki, már itt van, megvan a kártyája, nagyon jó eldöntheti a szavazást is így akár. Tehát ez okafogyottá vált a négyes. Ötös mellette ellene tartózkodik, elutasítva de öt mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk, de nézzük meg a Tran 5-öst. Nagyon fontos, hogy feltegyék a kezüket. Right. Okay. Szavazotta mindenki, elfogadtuk. Tran 8 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Tran 9 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tran 10 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Tran 11 szóbeli módosítóval, amely az, az SS-re változtatja az összetet, utolsó rész pedig törli, mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tran 12 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tran 14 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Imko 12 szóbeli módosítóval ismételten a deregulation openingre változtatja mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk Tran 19 mellette, ez okafogyottá vált. Tran 20 mellette, ellene nem igazán szeretem, hogy csak a koordinátorokat tudom megszámolni, így tegyék fel a kezüket, kérem. Tehát Tran 20 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tran 21 mellette, ellene tartózkodik, ezt ugyancsak elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, itt a 12 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, Imkó 15 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, Itt 22 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, ittre 22, 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, re 23 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodik, elutasítva, Ötös mellette tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette ellenet tartózkodik, elutasítva. Ötös mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Hét mellette ellene tartózkodik elutasítva, 8-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodik. Most összezavarodtam, a 9-es nézzük meg. That's reject. Elutasítva. Eredeti szöveg E, érzés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Tizenegy mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Eredeti szöveg F mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. Tizenkettő mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, eredeti szöveg G mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, eredeti szöveg H mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 14 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, egy 15-ös bekezdések eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most akkor elektronikusan szavazzunk az így módosított szövegről. voted, Szavazotta mindenki. 38 in favor with two abs- Gratulálunk, 38 0 arányban két tartózkodással elfogadtuk. A jelentés készítője szólni kíván Epping úr. Igen, köszönöm szépen a támogatásukat, csak annyit szeretnék mondani, hogy ez egy olyan állásolás, amelyben a bizottságot arra kérjünk, hogy 15 tanulmányt hozzon létre. Én, ha egyetetenek ezzel, én kapcsolatban maradok az Európa Bizottsággal, és megnézzük, hogy mit lehet tenni, mit lehet kiemelni ezek közül. Az árnyék jelentéstevőket még nem is igazán tájékoztatták erről, mert nagyon sok tanulmányt el kell végeztetni az Európai Bizottság egy politikai jellegű intézmény, nem pedig egy kutatóintézet. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor rátérünk a tízes napi rendi pontra, amely a GDP és e mögött című témáról való szavazás lesz a haladásmérés a változó világunkban. a jelentés készítője kíván szólni. Öné a szó, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony. Annyit szeretnék elmondani, hogy eh, köszönöm szépen a kollégáknak a munkájukat. Sokat tettek a kompromisszumért. Köszönöm szépen a hozzájárulásukat. Ahogy láthatják a szavazó eh, listán, és soknál ezt támogatni tudom, még ha nem is mindegyiknél, de köszönöm szépen a segítségüket. Elnök, köszönöm szépen, akkor kezdjük is a szavazást. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ezt elfogadtuk. Kom B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 22-est. Szavazott mindenki. A szavazást lezárom. És valóban ezt elfogadtuk. 23-as, 24-es okafogyottá váltak, 25-ös mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk, de azért nézzük meg a 25-öst. Szavazott -e mindenki, a szavazást lezárom. És Hát ez megbukott 19-19 arányban. 26-os két részben egy szóbeli módosítóval. Szóbeli módosítóval mindkét részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, szerintem ezt elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. Első rész. Szavazotta mindenki, és ezt elfogadtuk. A következő rész mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. A 27-es 27-es okofjátával 28-as mellett ellene tartózkodik. Elutasítva 29-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Elkompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 34-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik ellenőrizzük a 34-est. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom, és elfogadtuk. F kompromisszum mellette, F kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva 36 mellette ellene tartózkodik, elutasítva G kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk, a G kompromisszumot elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik. Meg tudnánk nézni a 43-ast, mert úgy tűnik, hogy nem mindenki szavaz. Okay, everybody voted a mindenki, szavazás lezárom. És elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 47-es, nem. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 47-es okfogyatával, 48-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 49-es okafogyottá vált, 50-es mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartozkodik. elutasítva, 52-es mellette, ez ugyancsak okafogyottá vált, 53 mellette, ellene tartozkodik. elfogadtuk, 1-es mellette, ellene tartozkodik. elfogadtuk, 2-es mellette ellenet tartozkodik. Elfogadtuk. Három mellette ellenet tartozkodik. Elfogadtuk. Négyes mellette ellene. Meg tudnánk nézni a négyest? Right, votes closed. And that's... Akkor ezt lezártuk és elutasítottuk elektronikusan szavazzunk az így módosított véleményről. Most akkor elektronikus szavazás az így módosított szövegről. Szavazzanak, szavazzanak. And that's 35 in... 35-en mellette, ketten ellen egy tartozkodás. Gratulálunk a jelentés készítőjének. Köszönöm szépen, most pedig a szóbeli kérdés, a szóbeli kérdés, blogban szavazunk, blogban szavazunk a szóbeli kérdésről, mellette ellene tartozkodik, úgy tűnik, hogy elfogadtuk elektronikusan, szavazunk erről, a szavazást megnyitom, Everybody voting. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. 34 mellette senki sem ellenzi, senki sem tartózkodott, tehát akkor ez rendben van. És átadom az elnökletet most, mert beszélnem kell Buzek elnök úrral a gazdasági irányításról, és tudom, hogy a jelentés készítők úgy gondolják, hogy van egy-két dolog, amit el kell mondjak, és ezt meg fogom tenni. Okay, um, can I... Nos, akkor hadd kérjek meg mindenkit, aki távozni kíván, hogy csendesen hagyja el a termet, és így akkor tudjuk folytatni a napi rendünket. And the next item on our agenda is the Podimata report. A következő napi rendi pontunk a Podimata jelentés innovatív finanszírozás globális és európai szinten. Ez a jelentés címe 194 módosító indítványt nyújtottak be. Úgyhogy azt hiszem, az előadónak talán volt ideje átnézegetni ezek közül néhányat, de át is adom rögtön az előadónak a szót. De Balcúr, kérem, legyen szíves a beszélgetést inkább kint folytassa. Köszönöm. It's just we can't hear, actually. There is uh, a... Csak azért, mert nem hallunk semmit a nagy zajban, mondja az elnök asszony. Azt hiszem, hogy a nyilvánosság nem akarja ezeket a, ezt a zajongást hallgatni. Podimáta asszony. Thank you, Arlene. Köszönöm, Aileen. Anyanyelvemen görögül fogok beszélni. Mert így akkor megtakaríthatunk némi időt. Először is Szeretnék eh, azoknak a kollégáknak együtt, eh, eh, illetve mm, köszönetet mondani, akik a 19, 194 módosítót benyújtották. Köszönöm az együttműködést, illetve a konstruktív megbeszéléseket múlt héten Strasbourgban. A módosító indítványok bizonyos kompromisszumokat is kidolgoztunk, amelyeket tovább adtunk az árnyék jelentéstevőknek. És most a legfontosabb kompromisszumokról szeretnék szólni mindkét alapparaméter kapcsán, ahol véleményem szerint az Európai Parlamentnek és a bizottságunknak meg kéne állapodni európai szinten. Az első Egyértelműen nehéz időket élünk Európában, az euró övezetben, és nehéz idők járnak az euróra is. függetlenül attól, hogy hogyan elemezzük az okokat, a tény az, hogy a pénzügyi nehézségek és a nemzeti költségvetések lefaragása kemény reakciókat váltott ki a parlament és a tanács részéről az új költségvetés tekintetében. Nehéz ilyen nagyra törő stratégiát, gondolok itt konkrétan a 2020-as stratégiára, a költségvetési megtakarítások mellett elfogadni. Tehát eh, itt arról van szó, hogy új innovatív pénz, illetve finanszírozási eszközökre van szükség. A másik paraméter pedig azzal kapcsolatos, hogy az európai polgárok a megtakarítási programok révén a költségvetési megszigorítások révén kénytelenek a válság költségeit viselni. Itt tömeges bejelentések voltak, és az Euróbarométer is egyértelműen azt mutatja, hogy egyre emelkedőben van az euroszkepticizmus, még azokban az országokban is, ahol, ahol a lakosság hagyományosan Európát támogatta. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe lesz a tekintetben, hogy milyen üzenetet közvetítünk a polgárok felé, függetlenül a megtakarító, megtakarítási intézkedésektől és adóemelésektől, aminek kihatása lesz a munkavállalókra és a fogyasztókra egyaránt. Minden esetre konstruktív megoldásokra kell javaslatot tenni, és egy igazságosabb elosztásra. Na most a, magára a anyagra rátéve az első fejezet ismerteti a pénzügyi szektort. Itt a legfontosabb téma a pénzügyi tranzakciós adó kérdése európai, illetve globális szinten. Két hónappal ezelőtt született meg a gazdaság és pénzügyi válságról szóló jelentés, amit az összes frakció többséggel elfogadott. Az Európai Parlament tehát ebből következően támogatná a pénzügyi tranzakciós adót, ugyanis ettől a spekuláció visszaszorulását, csökkenését, illetve az államadóság csökkentését várhatjuk. Az Európai Parlament azt mondja, hogy minél szélesebb alapra vetítődjön ki ez a tranzakciós adó, és az Európai Unió szintjén kellene ezt bevezetni, hogy hatékony nyomást lehessen gyakorolni a G20-as csúcs keretében. A jelentés kapcsán felszólítottunk, illetve kértünk egy hatásvizsgálatot is, mégpedig a tisztességes verseny tiszteletben tartása mellett, illetve a verseny biztosítása mellett. Tehát remélhetőleg ez a tanulmány mielőbb elkér, elkészül erről az adóról, és akkor ebből a bizottságtól konkrét jogalkotási javaslatokat kapunk, vagy ennek alapján. A parlamenti szavazást követően igen nagyra törő célkitűzéseket fogalmaztunk meg. Két hónappal később, tehát nem léphetünk vissza ahhoz képest, amiről két hónappal ezelőtt döntöttünk. A javaslat alapján a hetes bekezdésben szereplő módosítókat kompromisszumos módosít módosítóvá dolgoztuk át, és a jelentés egyértelműen kifejti a különböző feltételeket, ettől nem szabad eltérnünk, és el kell ismernünk, hogy esetleg fennállhat a veszélye a lendület visszaesésének, ami a végrehajtást, a megvalósítást akadályozhatja. Tehát Európának vezető szerepet kell játszania, és hatékonyan kell eljárnunk. Mint ahogy említettem, egy hatásvizsgálatot, mindenféleképpen hatástanulmányt el kell készíteni. Ami a pénzügyi tranzakciós adót illeti, itt komoly módosítókat dolgoztunk ki és két további kiegészítő javaslat született egy bankadó tekintetében, illetve a pénzügyi tevékenységekre kivetett adó tekintetében. Mindkét eszköznek vagy intézkedésnek megvan a maga értéke. Meg kell vizsgálni természetesen, hogy milyen bevételi potenciált jelentenek ezek, és lehet, hogy ezeknek a finanszírozási hatása nem lesz oly erőteljes, mint a pénzügyi tranzakciós adó esetében. Ezt a bizottság is egy nem régiben megjelent közleményében említette, hogy a pénzügyi tevékenységekre vonatkozóan fezetnének be adót, és a pénzügyi tranzakciós adóval elsősorban a spekulatív tevékenységek visszaszorítását szeretné elérni, valamint a pénzügyi rendszer stabilitását és hatékonyságát javítani. Itt felmerül egy komoly kérdés a jelentésben, a vonatkozó bekezdésben, az euró kötvények kapcsán, és az európai kötvényprojektek finanszírozásáról. Hát egyértelmű közelítés figyelhető meg a beérkezett módosítók kapcsán, az euró kötvény kapcsán elsősorban az államadóság kérdése merül fel. Milyen javaslatok születnek ezen a területen? Ehhez alapvetően egy hatásvizsgálatot kellene készítenie az Európai Bizottságnak. A gazdasági válság keretei között folyamatosan szükség van válság elhárító vagy kezelő módszerek megtalálására. És szerintem a bizottság már nem halogathat egy ilyen hatásvizsgálatot tovább. Vannak természetesen olyanok, akiknek bizonyos fenntartásaik vannak, de egy, egy zárójeles bekezdés kapcsán meg kell említeni, hogy az elmúlt vasárnap az Euró csoport az adósságot nem csak a déli országok vonatkozásában emelte ki, hanem akár Belgium esetében is veszélynek minősítette. Az EKB, amelynek elnöket Rise úr tegnap itt volt a körünkben, szintén komoly kritikával érintette az intézkedéseket. Még csak annyit, hogy szerintem elérkezett az az idő, amikor az Európai Parlamentnek átfogó hatásvizsgálatot kell kérnie. Itt eh, komolyan kell a vizsgálatot eh, elvégezni, olyan eszközre van szükség, ami egy tartós megoldást kínál végezetül. Az eddigi tárgyalások alapján az új európai eh, pénzügyi struktúra kapcsán illetve az euró kötvény kapcsán nagyon fontos, hogy figyelmet fordítsunk ezekre a témákra. Ami pedig eh, a reformot illeti, Szemeta úr bejelentette reformot, az energia politika terén. Ennek úgy kell megtörténnie, hogy a CO2 kibocsátásokat is figyelembe vesszük, az energiatartalmat, mint alapkritériumát az esetleges ilyen irányú adózásnak, ami a környezetvédelmet is szolgálná. Itt a az elmúlt tíz év alatt kell megvizsgálni, hogy ki mennyire folytatott környezet szennyező tevékenységet. Ezek további két olyan intézkedést jelentenek, amelyek eh, az előkészület során vannak. Hübner asszony és más képviselőtől eh, is kaptunk eh, módosítókat, amelyek kiváló alapját képezhetik az energia adó további vitájának. Ennyit kívántam előre bocsátani bevezetőként. Ennek asszony, és köszönöm a kollégáknak a hozzájárulásokat, illetve a módosító indítványaikat. Köszönöm szépen. Uh, thank you, Mrs. Podemata. Um, köszönöm. Podimáta asszonynak. Először az árnyék előadók következnek, és utána abban a sorrendben szólítom fel a kollégákat, ahogy beszéltek. Először majd Hübner asszony következik, mint árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm Podimáta asszonynak azt a konstruktív légkört, amit ő teremtett az előadókkal folytatott beszélgetésen. Én is nagy örömmel várom a kompromisszumokat a jelentéssel kapcsolatban. Szerintem néhány kérdésben sikerült kompromisszumra jutnunk, viszont vannak olyan témák, ahol még nem sikerült ezt megtenni. Én elsőként a pénzügyi ágazat megadóztatását említeném, különösképpen a pénzügyi tranzakciós adót. Véleményem szerint még mindig sok a bizonytalanság. Nem ismerjük pontosan azokat a feltételeket, amelyeket szabnánk amelyek ennek egy ilyen döntésnek a feltételei. Tudom, hogy megosztottak vagyunk ebben a témában, és az lenne fontos, az még mindig nagyon aktuális, hogy egy ilyen tranzakciós adó bevezetése mindenképpen globális szintű kellene, hogy legyen. Hát ez az előfeltétele annak, hogy az európai szintű döntés megszülessen, de én még ettől függetlenül is nagyon kockázatosnak tartom azt, hogy az Európai Unió önállóan egyedül bevezesse ezt. Szerencsére az Európai Bizottság többször hangsúlyozta már, hogy a részletes hatástanulmányon már dolgoznak. Nagyon remélem, hogy meg tudjuk várni a végső döntésünkhöz ennek a hatástanulmánynak az eredményét és így sokkal tájékozottabb döntést hozhatunk. Ez egy nagyon fontos és nagyon nehéz kérdés amely olyan területeket is érint, amelyeket nem feltétlenül ismerünk elég alaposan. Persze, hogy itt vannak ezek az alternatív eszközök, a pénzügyi tevékenységekre kivetett adó, erről sem tudunk sokat, ez még egy frissebb javaslat, mint a pénzügyi tranzakciós adó. Szerencsére ez is egy részletes hatástanulmány tárgyát képezi, úgyhogy várom az Európai Bizottság munkájának az eredményét. Ha jól értettem Semet a biztos urat, akkor ő azt mondta, hogy az FAT, tehát a pénzügyi tevékenységekre kivetett adó esetleges hatásait is részletesen elemzi az Európai Bizottság. Tehát Európai Uniós szinten majd a döntéshozatalhoz remélhetőleg elegendő információ a rendelkezésünkre minél előbb. Röviden, szerintem nekünk meg kellene próbálni azt elérni, hogy elegendő időnk legyen a végső döntés meghozatalára, tehát hogy valóban el tudjuk olvasni ezeket a részletes hatástanulmányokat. Szeretnék még egy megjegyzést tenni, mert elnök asszony ezt többször felvetette, a Sussexi Egyetem tanulmányára utalok, és hogy ez mennyiben befolyásolja a döntésünket el kell mondjam, hogy én is ezt nagyon alaposan elolvastam, és hát nem teljesen pozitív azért a vélemény itt az FTT-vel kapcsolatban, a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban. Több tanulmányra utalnak, amelyeket már lezártak, és az eredmények komolyan eltérnek, komoly eltéréseket mutatnak. Vannak olyan tanulmányok, amelyek alacsony bevételi szintet jósolnak, mások magas bevételi szintet jósolnak, tehát ezek az előrejelzések eltérnek, és ugyanígy a hatásokra vonatkozó előrejelzések is eltérnek, tehát nagyon nagy a bizonytalanság, ami a pénzügyi tranzakciós adó feltételeit és hatásait illeti. Tehát a szakértők véleménye is eltér, a tanulmányok szerzőinek a véleménye eltér. Ez azt hiszem azt mutatja, hogy mennyire kockázatos ez a kérdés. Az Európai Parlamentnek tehát ezt figyelembe kell venni, amikor a jelentés, végleg, a jelentés végleges formába öntjük. Tehát meg kell fogalmazni ezt, hogy a döntéshozatalban sok a bizonytalanság. Az eurókötvényeket illetően pedig a következőt mondanám egyetértésben voltunk, ami a projektek finanszírozását illeti, tehát az Európai Beruházási Bank szerepét. Tudják, hogy az Európai Bizottság most nagyon intenzíven együttműködik az EIB-vel, pontosan ebben a kérdésben, hogy ilyen fajta finanszírozást lehessen nyújtani a több éves pénzügyi kereten belül a nagy infrastruktúrális projekteknek. Szerintem itt egyetértünk, legalábbis nekem úgy tűnik. Aztán ennek a fejezetnek a második része, tehát az eurókötvények című fejezet második részével kapcsolatban azt mondanám, hogy maradjunk azért reálisak, és azt próbáljuk csak elérni, ami valóban lehetséges a jelenlegi szerződések által biztosított környezetben. Különösképpen figyelembe véve azt, hogyha szerződés módosításra van szükség, vagy lenne szükség az Európai Bizottságot kérjük fel, hogy legalább vizsgálja ki alaposan ezt a kérdést, elemezze alaposan, hogy milyen lehetőségeink vannak. Arra is szükség lehet, hogy a jelenlegi szerződéses keretek közötti helyzetét kellene elemeznünk, tehát hogy hogyan tudnánk apró módosításokkal, apró változtatásokkal előrelépni, és felhasználni azokat az eszközöket, amelyeket az Európai Bizottság már korábban is használt, a 143-as cikket használták, tehát hogy segítség Lettországot, Romániát, Magyarországot, a nem eurozóna tagországok, tehát ez ugye ide kapcsolódik már a válságkezelési mechanizmus is, tehát több lehetőség van, amelyet érdemes lenne megvizsgálni. valószínűleg még nem vizsgálottunk eleget, tehát nincs elég információnk arról, hogy milyen irányba is mehetnénk. A széndiokszid kibocsátással kapcsolatos adó szerintem nem kellene, hogy benne legyen ebben a jelentésben. Hát, hogyha a szakbizottság úgy dönt, hogy mégis legyen benne, akkor remélem, hogy elég figyelmet fordítunk majd arra, hogy ennek is mennyire különböző a hatása az egyes tagállamokban. Tudják, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek számára ez hatalmas kihívást jelentene, más tagállamok esetében ez pedig csak gyakorlatilag morzsákat jelentene, ami igazából nem ösztönözni őket komoly lépések megtételére. Ponimata Ponimata a folytatott legutóbbi megbeszélésünk után az a benyomásom, hogy ezzel a bekezdéssel kapcsolatban is már a kompromisszum felé közeledünk, remélem, hogy sikerül is azt elérni. Az a benyomásom, hogy még folytatnunk kell a vitát, nem biztos, hogy rendelkezésünkre áll az az idő, ami ehhez szükséges, de hát itt vannak a kompromisszons javaslatok, aztán vannak még nehéz kérdések, ahol még nincsenek meg, tehát nagyon remélem, hogy a vita olyan konstruktív lesz itt, mint amilyen idáig volt, és akkor sikerül megállapodnunk a fennmaradó kérdésekben, a fennmaradó fontos kérdésekben mert ezek nem elég világosak. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, én nem kértem szót, és nem is próbálnám azt ösztönözni, hogy itt két oldalú vita legyen a tartalomról, és így tovább, de egy valami nem tetszik. Ne próbáljunk itt negatív véleményt támogatni, mert ez egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés, abban igaza van, hogy ez nem teljesen pozitív, tehát megvannak az FTT-nek az, a negatív jellemzői is, de a végkövetkeztetés az az, hogy valóban lehet bevételre szert tenni, korlátozott alapon, alacsony szintű adó esetében, hogyha csak az árfolyam kereskedelemnél alkalmazzák, akkor lehet ebből bevételre tenni, tehát azért ne legyen ennyire kritikus, a kérdés a politikai kérdés, hogy ezt akarjuk-e vagy sem, de ennek azért van eredménye, és ez a tanulmányokból bizony kiderül. Most akkor Lambert úr következik, aki a zöldek előadója. Colleagues, dear Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, kedves Danuta, hadd reagáljak, hadd mondjak neked, itt integetek, hadd mondjak neked néhány dolgot. Én most nem fogok az FTT érdemeiről, vagy előnyeiről, hátrányairól beszélni. Viszont, ahogy te is elmondtad, Danuta, nem tudunk még eleget a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban, a hatásaival kapcsolatban. Nem ismerjük az összes adatot. Én a magánszektorban rendelkezem tapasztalatokkal, és azt tudom, hogy a menedzsment arról szól, hogy úgy kell meghozni a döntéseket, hogy nem áll rendelkezésünkre minden információ, hiszen bizonytalan világban élünk. Pontosan erről szól a menedzsment, mindig mérlegelni kell egy adott cselekvés előnyeit, hátrányait, és úgy meghozni a döntést, hogy közben tudjuk, hogy soha nem fogunk mindent tudni. Szeretném éppen ezért felhívni arra a figyelmet, hogy most több döntés úgy születik meg, hogy nem végeznek részletes hatástanulmányt. Nem elemzik a kumulatív hatásait a különböző javaslatoknak. Hadd utaljak mondjuk az ír kormányra, de más kormányokat is emlegethetnék, amikor korlátlan garanciát vállaltak a bankjaik felé, olyan döntést hoztak, amelynek a hatásait nem tudták felmérni. És persze most ezt aztán sajnálhatjuk, meg elítélhetjük. De amikor a kormányok a válságra próbálnak reagálni, és úgy próbálják az adóságot csökkenteni, hogy a kiadási oldalt csökkentik, szintén nem végeznek részletes hatástanulmányokat, és azt mondhatnám, hogy mondjuk, ha én szocialista lennék, akkor még a szociális hatásokkal sem foglalkozunk, de oké, okay, felejtsük el a szolidaritást, gondoljunk a gazdasági hatékonyságra. Vajon mennyire hatékony ez a megközelítés? Hogy egész egyszerűen csak megnyíbáljuk a kiadásokat, és ezzel mélyítjük a szegényebb és gazdagabb csoportok közötti szakadékot. Valaki végzett részletes hatástanulmányt, valaki elgondolkozott pontosan erről. De még ha ezt is félretesszük, akkor gondoljunk arra, hogy pénzre van szükségünk, hogy a feladatainkat elvégezzük, valahogy szer kell tenni a bevételünkre. Kivéve, hogyha azt mondják, hogy nagyszerű szüntessük meg az államokat és a kormányokat, mindenki menjen a magánszektorba, mert csak az működik. Nos, tehát ha mégis azt gondoljuk, hogy a kormányoknak azért van itt valami feladata, valahogy szert kell tenniük a szükséges bevételekre, és senki nem végezte el a hatástanulmányt arra vonatkozóan, hogy nagyszerű, akkor a munkajövedelmeket adóztassuk meg még jobban. Közben itt mindenki azt mondja, hogy az adó, kivetett adókat el kéne egy kicsit tolni másfelé, tehát ne csak a munkabérekre terheljük ezeket. Azt mondják, hogy persze az FTT és az FAT adókat is még vizsgáljuk meg jobban, ezt sokan mondják. Hát igen, persze könnyű célpont a munkajövedelem megadóztatása, és nem végeztünk hatástanulmányt. Hogyha azt mondjuk, hogy nagyszerű, a pénzügyi tranzakciós adót ne vezessük be, toljuk el, akkor az azt jelenti, hogy más forrásokat próbálunk majd bevonni, és ez még mind hatástanulmány nélkül. De előbb-utóbb meg kell hozni a döntést, nem lehet üldögélni a végtelenségig, és nem lehet rágódni és várni azt, hogy mikor lesz minden információ nálunk. Mert amikor már minden információnk meg lesz, akkor arról is el kell majd gondolkozni, hogy milyen következménye van annak, hogy nem léptünk az eddigi időben. Tehát én ezt mondanám azoknak, akik csak üldögélnek és filozofálnak. Tehát a gyakorlatilag azzal, hogy azt mondjuk, hogy jobban kéne tanulmányozni a pénzügyi tranzakciós adót, már hozunk egy döntést, mert időközben is dönteni kell arról, hogy honnan származnak majd a bevételek, amíg elemezzük a pénzügyi tranzakciós adó lehetőségeit, következményeit, stb. Én most nem azt mondom, hogy nem kellene a közkiadások optimalizálását megvizsgálni, mert azért itt is bőven van tennivaló. Aztán az eurókötvényekkel kapcsolatban. Hát itt azt hiszem inkább erkölcsi jellegű vita folyik itt, mert lehet, hogy valakik jól járnak, olcsón kapnak pénzt, másokat meg súlyosan sújtana ez, komolyan sújtana ez a helyzet. De megint nincs egy olyan döntés, amivel mindent ki lehet kerülni. Hadd mondjak egy példát. Amikor a származékos ügyleteket kezeltük a pénzpiacokon, vagy engedélyeztük a pénzpiacokon, akkor tudtuk, hogy vannak, akik ezeket a származékos ügyleteket, származékos papírokat teljesen üzleti ö, célokra használják. Elképzelhető, hogy ezért ugye vállalják is a kockázatot, nagyszerű, ez elfogadható. Viszont a nagy többség ezeket spekulatív módon használja. És itt jön a döntés megint. Most akkor kiket támogatunk? Azokat, akik a megfelelő módon használják ezeket a származékos papírokat, akkor támogassuk őket, és fogadjuk el, hogy hát igen, vannak spekulánsok, akik visszaélnek ezzel. Jó, hát akkor ezt elfogadhatjuk. Van egy olyan eszköz, amelyen vissza lehet élni, tudjuk, hogy vannak, akik visszaélnek vele, de mégis megtartjuk ezt az eszközt online, elérhetően, mert vannak, akik korrekt módon használják, és nekik segít. Ugyanez lesz az eurókötvények esetében is, vagy ugyanez a helyzet. Soha nem fogunk odáig eljutni, hogy 0% legyen a kockázat. A kockázatot mindig csökkenthetjük, de soha nem fogjuk elérni a 0%-os szintet hogyha azt mondják, hogy a kockázatnak 0%-nak kell lenni, ez annak felel meg, hogy nem lesznek eurokötvények. Anélkül ugye, hogy megnéztük volna az eurokötvények pozitív oldalát, az előnyeit, és megint egy menedzsment döntésről van szó. Vajon ennek az előnyei súlyosabbak-e a hátrányainál? Ha nem hozunk döntést, akkor az azt jelenti, hogy nem lesz eurókötvény, nem lesz energiaadó, nem lesz pénzügyi tranzakciós adó. A felelős menedzsment szempontjából ez megengedhetetlen, nem lehet itt üldögélni és nem meghozni a döntéseket. Köszönöm, elnök asszony. Hagland úr a frakciója nevében is szól, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Smith úr Kongóban van, ő az árnyék előadó, úgyhogy most őt fogom képviselni, a liberálisok nevében is szólok. Először is köszönöm szépen az előadó munkáját, és köszönöm a kompromisszumos módosítókat. Még nem volt elegendő időnk arra, hogy elég alaposan ezeket át tudjuk olvasni. Politikai szempontból a helyzet komoly kihívásokat rejt magában. Először is nagyon alapos vitát folytattunk arról, hogy legyenek-e saját erőforrások európai szinten vagy sem. A többség azt szeretné látni ezeket a saját, erőfor- saját forrásokat Európai Uniós szinten, viszont a mi frakciónkon belül is látható az, hogy amikor egy javaslat találunk elő, akkor ez megoldható, működőképes javaslat legyen. Úgyhogy sokat hezitáltunk bizonyos adókkal kapcsolatban a hatástanulmányok nélkül. Üdvözöljük persze azt, hogy Barózó úr ígérete szerint ambiciózusak lesznek a bizottság javaslatai a saját forrásokkal kapcsolatban, de nagyra becsüljük az FTT, FAT és így tovább adókkal kapcsolatos hatástanulmányokat is. Hát kérnék egy kis türelmet az ügyben, mert ha túl nagy politikai nyomást gyakorlunk, és azt mondjuk, hogy már pedig kell nekünk ez a pénzügyi tranzakciós adó ideológiai okokból, akkor lesznek olyanok, akiket megijesztünk például én is azt mondanám, hogy nagyszerű, vizsgáljuk ki ezt a dolgot, engem meg tudnak győzni az előnyeiről, akkor én egyetértek. De hogyha túl nagy nyomást gyakorolnak ideológiai okokból, akkor lehet, hogy pont az ellenkezőjét érjük el, és az emberek megijednek. Tehát, ha be tudjuk bizonyítani, hogy ez működik, nagyszerű, akkor vezessük be. Vannak nagyon jó érvek, amelyek ellene szólnak. A tavaly nyári IMF jelentés például rendkívül kritikusan fogalmaz és azért azt hiszem az IMF véleményét nem lehet csak úgy a szőnyeg alá söpörni. Az egyik legfontosabb partnerünk most az európai országok megmentésében, és ha ők azt mondják, hogy a pénzügyi tranzakciós adó nem működik, vagy nem fog működni, azért akkor még csak el kellene gondolkodnunk. Egy pici türelemre van szükség tehát. Módosító, kritikus módosítókat nyújtottunk be a pénzügyi tranzakciós adóról, illetve a pénzügyi tevékenységek adójáról, és azt reméljük, hogy azért a megfelelő sorrendben haladnánk végig itt a dolgokon, és ne döntsünk ideológiai okokból gyorsan, a részletes hatástanulmányok nélkül. Azt is fontos tudni, hogy a múlt évi döntéseink vezettek oda részben, hogy nagyon sok pénzügyi tevékenység Londonból most már Svájcban, Svájcba került át, és ez egy aggasztó tendencia. Ne felejtsük, hogy ezek a döntések, amelyeket az ön jelentésében megtalálunk, hasonló eredményhez vezethetnek, és az EU hátrányba kerülhet. Tehát ne felejtsük el azt sem, hogy globális megközelítésre van szükség, annak érdekében, hogy sikeresek lehessünk. Biztos vagyok benne, hogy olyan kompromisszumokra tudunk majd leelni, amelyek széles támogatást nyernek, és hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy mindez kihat a többi javaslatra is a saját forrásokról, és így tovább. Ezeket a javaslatokat üdvözöljük, de ne kapkodjunk Hűbele Balázs módjára, mert az soha nem vezet hosszú távon jó eredményhez. Biztos vagyok benne, hogy egy picit türelmesebbek lennénk, akkor sokkal nagyobb támogatást tudnánk kapni a saját erőforrásokhoz az EU-ban. Köszönöm szépen. Ludvigson úr, Ebben a jelentésben nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, hiszen ez a szektor nagyon értékes. A finanszírozási kérdések nagyon összetettek, nincsen még világos képünk arról, hogy mi történne, hogyha mondjuk ezek mellett az adók mellett döntenénk, de aztán mondjuk a gyakorlati alkalmazásban problémák adódnának. Az Európai Bizottságnak és a tanácsnak is tudnia kell azt, hogy javítani kell a helyzeten. Különösképpen szeretné, szeretném azt, hogy nyomást gyakoroljunk a bizottságra, annak érdekében, hogy intenzívebben végezzék a munkájukat, hamarabb előálljanak a hatástanulmányal a tranzakciós adó ügyében. Nagyon fontos ez az elemzés, ebben az ágazatban a TTF hatásai, az FTT adásai, hatásairól. Az állampolgároknak és a vállalkozásoknak világos és érthető információkkal kell szolgálnunk ezekről az adókról, ezeknek a céljáról. Több negatív szempont is felmerül itt, tehát megvannak ezeknek a hátrányai. Mi a fontos? Az új javaslatot meg kell előznie az alapos megfontolásnak, részletes elemzésnek. Ne legyünk túl hirtelenek. Lehet, hogy szükségünk van erre az adóra, de járjunk el óvatosan. Ami a svéd helyzetet illeti, a módosító indítványokban ezt kiemeltük. A 80-as években a svéd tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzügyi tranzakciós adó nem működik a gyakorlatban. De persze ez a végkövetkeztetést, a, ezt a gyakorlati következtetést én nem feltétlen osztom. Mert ez egy másfajta adó, mint amit mi Svédországban már egyszer kipróbáltunk, vagy megpróbáltunk bevezetni ennek az adónak a szintje más, hiszen ez elvileg globális szintű lenne. Van egy másik különbség a svéd helyzet és a mostani között is, hogy ugye a piacot ellenőrzés alatt lehet-e tartani, vagy sem. Tehát az, hogy össze hasonlítjuk ezt a javaslatot a svéd példával, egy picit leegyszerűsíti a dolgokat ugyanis ez egy modern adó, és ennek másfajta következményei lehetnek, más elvárásainknak is kell lenni. Hát gondoljanak arra, hogy mondjuk a 80-as években még mobiltelefonok se voltak sehol. Tehát azért változott a világ, és alapos elemzést kell végezni, hogy lássuk az aktuális helyzetben ennek a javaslatnak a hatását. Mrs. Ford, followed by Mr. Bullman. Briefly, Mr. Lambert, if you can be short, and then I'll be back to Mrs. Podamata. Ha, kérem mindenki rövid legyen, és utána Podimata asszony kap szót. Hökmark úr, köszönöm szépen. Először is, ami az euró kötvényekkel kapcsolatos vitát illeti fontos, hogy pontosan fogalmazzunk, hiszen ez a vita kapcsolódik az euró irányításáról folyó vitához is. Itt bizonyos szankciókat is figyelembe kell vennünk a túlzott deficit kapcsán, ugyanakkor viszont meg kell szüntetnünk a ma hatályos létező szankciókat a magas kamatlábak tekintetében. Az eurókötvény egy másik, egy külön projekt. Az eurókötvény nem, te, nem lesz sikertörténet, ha nem valósul meg a megfelelő gazdaság, gazdaságirányítás általában az európai valuták vagy az euró kapcsán. Visszatérve a pénzügyi tranzakciós adóra, múlt alkalommal is felvetettem már ezeket a szempontokat, és hangsúlyoztam, hogy mi történhet ha a tranzakciókat egy külön adóval sújtjuk. Lambert úr azt mondja, hogy valamilyen adóra szükség van, természetesen, de a pénzügyi tranzakciós adót mindenféleképpen össze kell kapcsolni ennek céljával. A cél a spekuláció visszaszorítása, ami nagyon nehéz, nagyon nehéz definiálni, hogy mi a spekuláció. Ha megnézzük, hogy hány ország küzd eh, hiányválsággal, Írország, Görögország, Portugália, ha az emberek hitelt vesznek fel, nyilván kockázatot vállalnak. És mindannyian egyetérthetünk abban, hogy nem eh, akarjuk, hogy eh, ezeket a kockázatokat ne vállalják. De egy dolgot tisztán kell látni, ami közben egyetértek azzal, hogy jó lenne, ha kockázatvállalásra adót vetnénk ki, és ezzel gyakorlatilag megdrágítanánk. Tisztában kell lennünk, hogy végül is a hitelfelvevők fogják megfizetni ezt az adót. Nincsenek szabad pénzforrások egyetlen egy pincében sem Európában. Svédországban mi használunk egy kifejezést, tulip rose, But I would like, if we are to proceed with the discussion. Tehát, hogy csak a megoldásokról álmodozunk, de közben nem teszünk semmit. A kérdés az, hogy hogyan tudunk segíteni azokon az országokon vagy régiókon, amelyeknek tökére van szükségük azáltal, hogy a hitelfelvételt megadóztatjuk. Itt elhangzott, hogy a rövid lejáratú tranzakciókat akarjuk megadóztatni, mint hogyha ezek valamiféle gonosztól való dolog lenne. Ha nem lennének rövid lejáratú tranzakciók, akkor a, az érintett országok sokkal mélyebb válságban lennének. Ugyanis nagyon kevés ország vállalna hosszú lejáratú adósságot, anélkül, hogy lehetősége lenne rövid lejáratú pénzre is a pénzügyi tranzakciós adó lehet, hogy hatékony lesz, és eléri a célját, visszaszorítja a rövid lejáratú tranzakciókat, de nem biztos, hogy ezáltal csökkentene a válságban lévő országok helyzetén. Ludvigson barátom Svédországban azt mondta, hogy az első nekifutásra kudarcot vallottunk, de próbáljuk meg másodjára. Ez eléggé bátor, ha azt mondjuk, hogy ne adjuk fel. Ha ezt összekapcsoljuk Lambert úr érvrendszerével, aki azt mondta, hogy bizonyos adókra szükség van, a munkaerőt is meg kell adóztatni, stb. Svédországban, és különösen a múltban, volt a legmagasabb a jövedelemadózás és aztán bevezettük az úgynevezett papit adót, tranzakciós, egyfajta tranzakciós adót. A kereskedelem ennek következtében nagy részt áttevődött Londonba. A londoniak persze ennek örültek, de semmiféle plusz adóbevételt Svédország számára, viszont sokkal többet veszítettünk. Londonban pedig megugrott a forgalom. És mindezt eh, pusztán azzal indokolták, hogy nálunk a legmagasabb a jövedelemadó a tranzakciók, áthelyeződtek Londonba, de az emberek nem, hát az emberek nem szedik sátorfájukat egyik napról a másik napra. Shanghai polgármestere szerintem a világ legboldogabb embere. A pénzügyi tranzakciós adó bevezetése Európában ugyanis egyre inkább átterelné a forgalmat, a kereskedést eh, más térségekbe, elsősorban Kínába, vagy konkrétan Sánkhájba. Amikor a pénzügyi tranzakció adót kialakították a 80-as években, és ennek eredményeként Londonba terelődött át a kereskedés. Most megint azt mondja, hogy igen, a hatékony eszközt kialakította, de akkor azzal kell számolnunk, hogy most Európából nem Európán belül helyeződik át a forgalom, hanem Európából kimenekül, és a világ egyéb részeibe áramlik át. Miért nem javasoltunk korábban pénzügyi tranzakciós adót? Miért nem mondtuk azt, hogy ez jó? És köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ezt a vitát kezdeményezte, és Lambert úr sem mutatta be, hogy ez az FTT valóban csökkentené-e a rossz vagy káros spekulációt, és serkentené a jó befektetéseket. És azzal zárnám elnök asszony, hogy itt pontosan az ellenkezőjéről van szó. A tranzakciós adóval nem tudjuk megakadályozni a spekulációt, hiszen a win-win helyzetben lévők mindig is túl tehetik magukat ezen a tranzakciós adón, és az európai szegényebb térségekben még inkább visszavetné a beruházásokat. Nem, szerintem nem várhatunk ettől a tranzakciós adótól semmiféle javulást. Elnök azt, hogy köszönöm szépen, ez nagyon érdekes, és érdekes lenne, hogy a bizottság hogyan vélekedik erről hatásvizsgálat elkészítése nélkül Ford asszony. Először is Iva Stracek nevében szeretnék elnézést kérni, ő az árnyék jelentéselünk, de nem tudott ma eljönni. A módosítókról szeretnék szólni, de egy szélesebb összefüggésben. Megvan az a komoly veszély, hogy teljesen következetlenek leszünk a jelentés üzenetével, illetve általában, hogy milyen üzenetet közvetítünk a tagállamok felé a gazdaságirányítási csomag kapcsán. Nagyon érzékeny, kényes időket élünk, amikor a piacok nagyon ingadoznak, és a közvélemény is folyamatosan figyel minket, odafigyel arra, hogy mit mondunk, mint politikusok. A gazdaságirányítási rendszere vonatkozó anyag abból indul ki, hogy prudens, prudens költségvetési tervezése van szükség, és tegnap este ezt hallottuk Trissé úrtól is. Ez a prudens tervezés pedig a makroökonomiai tényezők előrejelzésére épül, a stressztesztekre, tehát hogy egy konkrét adóbevétel milyen hatással lesz az üzleti tevéken, vállal, társaságok tevékenységére. Nézzük meg, hogy mi történt hétfőn, vagy a hétvégén Írországban. Túlságosan az ingatlan adózást állították térbe, amikor azonban az ingatlanpiac összeomlott, az ebből származó bevétel is eltűnt. Tehát nem tekinthető prudens magatartásnak, hogy a költségvetési bevételeket hatás vizsgálatok nélkül tervezzük meg. Ugyanis ez történik a tagállamokban, és ezt Lambert úrnak mondom. Százszázalékosan nem lehetünk biztosak, de minden esetre ne ugorjunk egy fekete lyukba azzal, hogy nem vizsgáljuk meg a számokat. Tehát amit a tagállamoknak mondunk, azt mi magunk is be kell, hogy tartsunk. Az adóbevételek nem nőnek a fán. Az európai polgárok tól beszedett adó európai szinten ugyanaz a platform, ami a nemzeti szinten is az adózói kör. És komoly összefüggés kölcsönhatás van az európai költségvetés és a nemzeti költségvetések között. Tehát nem beszélhetünk európai adókról, ha nem gondoljuk végig, hogy ennek nemzeti szinten milyen kihatásai lesznek. Ami pedig a pénzügyi tevékenységre kirót adót illeti. Nagyon érdekes volt látni, hogy az egyes tagállamok hogyan reagáltak a bank lefölözésre például nálunk. Ezt a lépést mi megtettük, annak ellenére, hogy az adófizetők óriási pénzt áldoztak a bankmentő csomagokra, nagyon sokan úgy hiszik, hogy ebből a pénzügyi tevékenység adóból majd az adófizetők által korábban befizetett adókat térítik vissza. Ami pedig a projekt kötvényeket illeti, a gazdaságirányítási csomagban egyértelműen kijelentettük, hogy az egyik oka az adósság buboréknak a függő kötelezettségek, voltak. A projekt kötvények az Európai Beruházási Bank segítségével jegyzett kötvények teremt, is teremthetnek ilyen kontingens, ilyen függő kötelezettségeket. A magán tőke áramlás nyilván befolyásolni lehet, ezzel egyetértünk. Lehet ösztönözni a magánbefektetéseket, de ehhez állami forrásokat is biztosítani kell, mégpedig átlátható módon, mert egyébként olyan problémákkal fogunk szembe kerülni, mint amit nek már eddig is szem tanúi voltunk. Tehát a, én nem azt mondom, hogy nem, de minden esetre a demokratikus elszámoltathatóságot és átláthatóságot biztosítani kell. Köszönöm szépen, Bulman úr. Már kolléga azt mondta, hogy tanulmányokat kell előbb készíteni, ezzel egyetértek, és végül is a parlament márciusban ezért kérte fel a bizottságot egy tanulmány készítésére, a bizottság azonban 2010. decemberéig ezt még nem tette meg. Ezért azt kell mondanunk, hogy a bizottságnak be kell számolni arról, hogy mi történt ez alatt az idő alatt, illetve hogy hogyan lehetne ezt a témát valahogy kimozdítani a holdpontról. Eh, Hökmark úr eh, arra is felhívta a figyelmünket, és eh, Hübner kollégának, Haklund kollégának és Hökmark kollégának a következőt szeretném mondani. Nyilván a barátsági kollégítástól e tekintve én nem hiszem, hogy teljesen pontosan tisztában vannak azzal, hogy az Európai Unió, illetve az eurózóna jelenleg gazdaságilag milyen helyzetben van. Talán nem vették komolyan Lambert kolléga érvelését. Ha nem döntünk akkor ha most nem döntünk, akkor ez bizonyos területeken előbb-utóbb kényszerhelyzetbe fog hozni minket, hogy döntsünk más területeken, és nem biztos, hogy mindenki számol ezen döntéseknek a következtetéseivel. Ha egy nagy tagállam, amely rászorul a közösség segítségére, 67 milliárd eurós összegben, akkor nem tudom, hogy a kockázati alapot mennyire lehet kiterjeszteni, hogyha további tagállamok is hasonló nehéz helyzetbe kerülnek, mint Görögország vagy Írország, milyen következtetéseket fog ez maga után vonni? Ugyanis az állami költségvetéseket óhatatlanul le kell faragni, a, különösen ami a társadalmi kiadásokat illeti, és ebből pedig az következhet, hogy az egyes országokban a vásárlóerő vissza esik, egyre inkább súlyosodik a gazdasági helyzet az eurózónában, és akik most még exportálni tudnak, azok között, illetve akik nem tudják a keresletet fellendíteni, egyre inkább elmélyül a különbség. És gyakorlatilag szakító próba elé kerül az Európai Unió. Ezzel szemben garancia felmerül a kérdés, hogy egyáltalán lesz tíz év múlva eurózóna. Természetesen szeretnénk, hogyha lenne, és a belső piac, az egységes belső piac ki teljesedne. Szeretnénk, hogyha Lengyelország, Svédország és mások, akikre még várunk, szintén csatlakoznának az eurozónához. De nincsen történelmi garancia arra, hogy Európa túléli ezt a válságot. Mi természetesen szeretnénk ennek érdekében mindent megtenni, de akkor ki kell mozdunk, mozdulnunk és bátor döntéseket kell hoznunk, megvizsgálva azt is, hogy a források honnan származhat, kapnak ahhoz, hogy a, az egyes nemzeti vagy a közösségi költségvetéseket hogyan stabilizáljuk. Ezt nem kerülhetjük meg ezeket a döntéseket. Spotimata kolléga jelentése végül is egy igen komoly jelentés lesz. Ez lesz az a jelentés, amiben az egyes frakciók a kérdésről alkotott véleményüket kifejthetik, és őket majd megkérdezik a döntést követően, hogy melyik oldalon szavaztak, hogy segítettek-e a vita előre lendítésében, vagy pedig blokkolták-e Az világos, hogy az adókat a tagállamok fogják bevezetni, a bizottság is ezt akarja, és ezt fogja javasolni. Az Európai Parlamentnek megvan a joga felszólítani erre a bizottságot. De ez a, a, amikortól az Európai Parlament dönt, addig, amíg a tagállamok lépnek, addig eltelik bizonyos idő. Ha viszont ilyen kis jelzést sem adunk, akkor mi is felelősek leszünk azért, hogy az jelenlegi nehéz helyzetből az eurózónában nem tudunk kikeveredni. És ami a gazdaságirányítási csomagról szólva, az szintén egy érdekes kérdés, de az nem független attól, hogy a válság hogyan alakult. És szerintem éppen ezért ez a jelzést minél előbb közvetítenünk kell és nagyon jó lenne, hogyha a frakciók is ezt a témát ismét elővennék. Gozesz úr? Ezt még megcsinálom szerintem. A A jobb sem lehet teljesen süket vagy vak. A válság nem ért még véget, nem hunyhatunk szemet a dolgok felett, mert hogy a bankok visszafizették a tartozásaikat, és úgy csinálunk, mintha semmi nem történt volna, folytatjuk a szokványos életet. A jelentés kapcsán megemlíthető, hogy 2020-ra mit írtunk le, 2015 ben, amit leírtunk, lehet, hogy nem lesz már érvényes. A lényeg az, hogy megindul egy gondolkodási folyamat. Az egy dolog, hogy ilyen csodálatos elképzelések születnek, de ezekből nem jön ki semmi, hogyha nem erősítjük meg ezeket a, az elképzeléseket. Ami a finanszírozást illeti, hogy ami az állami finanszírozást illeti, itt ezeken a dolgokon végig kell gondolkodni. Végig kell... On voit bien les études d'impact. Aujourd'hui, on nous dit... Itt nem lehetünk dogmatikusak. Mindenféleképpen egyetértek, hogy hatás tanulmányokra szükség van, De én attól tartok, hogy a hatástanulmányok is arról szólnak, hogy nem döntünk, hogy halogatjuk a döntést. Nagyon gyakran természetesen eh, nincsen meg az összes elem szempont, amin alapján dönthetnénk. Mindig lesznek persze olyan tények, amelyeket nem vettünk figyelembe egy döntés eh, kapcsán. Ami most jó döntésnek tűnik, lehet, hogy eh, egy későbbi időpontban rossz döntésnek bizonyul. Mi megszavaztuk Pervans Perez jelentését az adózásról, de itt nem egy ideológiai obstrukcióról lett volna szó. Rendben van, legyen adó, de mit csinálunk ezzel az adóval? Mit kezdünk vele? Mit érünk el vele? És a finanszírozás kapcsán már elmondtam, hogy mennyire botrányosnak tartottam, hogy bizonyos alternatív befektetési alapok a direktíva parlament általi történő megszavazását követően gyakorlatilag olyan lépéseket tettek, amivel az egész ágazatot, az egész gazdaságot megfojtották volna, aláásták volna. Itt mondhatja bárki, hogy nem kellett volna szavaznunk, nem kellett volna semmit válasz, változtatnunk, de három év múlva még mindig itt leszünk, legalábbis sokan közülünk itt lesz, és emlékezni fog az érintett záradékra. Hosszabb távon kellene gondolkodnunk. Mi nem végrehajtó testület vagyunk, hanem egy kicsikét hosszatávú cévokat kéne kitűzni. Lambert úr, röviden, mivel uh, Gunnar és Viki is megszólított engem, amikor Gunnar azt mondtad, hogy ez nem segíti az országot, akik gond, gondban vannak most. Tehát Gunnar, hozzád beszélek most. Nem hiszem azt, hogy egyszerre több feladatot is el tudsz végezni egyébként. Tehát azt mondhatja, hogy ez nem fog segíteni az országokon. Hát akkor végeztessünk el egy tanulmányt. Hát ki tudja ezt megmondani? Ki tudja azt megmondani, hogy az egész 1%-os adó az rossz lesz majd az államadóság szempontjából. Hát akkor nézzük ezt meg egy tanulmányjal, de kérlek, hogy ne tegyél ilyen szabad asszociációkat, amit csak a saját elképzeléseidre ö, alap, az, ezt veszed alapul. Ugyancsak azt is láthatjuk, hogy a rövidtávú tranzakciók, a high frequency trading az egyre inkább stabilizálódik. Miért nem csinálunk erről is egy tanulmányt, mielőtt még bármit mondanánk róla? A harmadik ez a legfontosabb, amit most mondani fogok mondani, hogy az emberek nem mozognak, viszont a tranzakciók mozognak, ezért, ezért adóztassuk meg az embereket. Ugyanakkor ez mennyire egyenlő? Amiért te itt maradtál, ezért majd mi jól kihasználunk téged. De persze ezt nem mondjuk, hogy kihasználjuk őket, de tényleg erről van az, hogy kihasználjuk őket a jövedelemadó szempontjából. Tehát mindenképpen ö, úgy vélem, hogy ez nem túl helyes. A tanulmányok azt mutatják, hogy a tranzakciók esetében, amelyek euróban történnek, azok esetében nagyon könnyű elkapni őket, még akkor is, hogyha más platformot használnak az EU-n kívül. Azt is mondtad, hogy nem fogja ez megelőzni a rövid távú vagy a hosszú távú tranzakciókat, mert az előnyei az ilyenfajta tranzakcióknak azok nagyobbak, mint az adó. Ez így van, a, és ez az adó mellett szól, mert megkapjuk a bevételeket, és nem lesz adózást. Most akkor el kell dönteni, hogy te melyik oldalon állsz. Hogyha úgy gondolod, hogy ez ártani fog a tranzakcióknak, a szerintem a tranzakciók el fognak tűnni, de hogyha ezt, azt mondod, hogy ez pozitív, akkor a tranzakciók mégis meg fognak történni, akkor miért nem adóztatjuk meg a tranzakciókat? Tehát ne felejtsük el azt, hogy a tranzakciós adó célja az az, hogy bevételeket generáljon, és hogy kihasson a tranzakciók mennyiségére is. Tehát nem osztom azt a pontodat, hogy a tranzakciók mennyisége az tízszer nagyobb, mint a valós gazdaság hát hogyha tudsz érveket nekem mondani, és tényleg tényalapú érveket, hogy a pénzügyi gazdaság sokkal nagyobb, mint a valós gazdaság, akkor, és az alátámasztott érvekkel, akkor mindenképpen várom a jó vitát, de a probléma az az, hogy te és mások is csak így levegőbe beszéltek, és nincs ennek bizonyítéka. Tehát ezt nem tudom így elhinni. Ezt most mondom neked is, és Vikinek is. Az, amit mondtok, annak az alapja az az, hogy a kormányok, vagy azt mondjátok ezzel, hogy a kormányok nem viselkednek jól. És ezért elnőrizni kell őket, és gyorsnak kell lennünk, és ezért kell a gazdasági irányítás, és amit Trissé is mondott tegnap, az az, hogy, hogy ellenőrizni kell őket a költségvetés alapján, és mégpedig a bölcsök tanácsa által, nem pedig a, a hülye megválasztott emberek által. Azt, eh, de valaki meg azt mondja, hogy hát jól viselkednek, néha-néha hibáznak, de jól viselkednek. De nem szabad elfelejteni azt, hogy a piacok megmutatták azt először is, hogy irracionálisak, másrésztről pedig azt, hogy a kár, amit okoznak, azok óriásiak lehetnek. Mert nem a kormányok kényszerítették a bankokat arra, hogy, a, hogy másodlagos jelzálogra és más, más szemétbe ö, eh, fektessenek be tehát senki sem kényszerített ezeket az embereket arra, hogy alkalmazzák ezeket az eszközöket mindenfajta buta célra. A Fed nem tudja őket irányítani, lehet, hogy a Fednek is rossz a politikája, de a piac arról döntött, hogy az eszközöket kihasználja. Nem mondom azt, hogy a kormányok tökéletesek, egyáltalán nem, ők is emberekből állnak, de azért van különbség a piac és a kormány között, hiszen a kormányoknak elszámoltathatónak kell lenniük a választóik felé, viszont a piacokat senki nem számoltatja el soha, elnök. Most akkor egy ügyrendi pont. Általában nem történik az, hogy egy ember reagál valakinek a hozzászólására, és olyan, olyan szavakat helyez az én számba, amelyeket én nem mondtam, hogy ezzel zárja le a vitát elnök, majd én zárom le a vitát, mert szerintem nincs értelme annak, hogy legyenek olyan hozzászólások, amikor pingpongozunk. Úgy gondolom, hogy mindenki, mindenki érvelt valahogy, mindenki azt mondta, hogy kell több információ, több tanulmány, és a politikai döntésre van szükség, ahogy Gozé úr is mondta, olyan döntésre van szükség, ami politikai jellegű, és nem jó az, hogyha ideológiai pingpongozásra megyünk bele, mert eh, például én sohasem támogattam a pénzinternazációs adót, én soha nem osztottam a frakciómnak a véleményét, de a delegációm elfogadta azt az elvet, hogy kell valamilyen bevétel egy eh, olyan szektorból, amely óriási bónuszokat eh, kap. Ezzel egyetértek különböző opciók vannak. Elnök asszony, ebben a vitában ön is közöttem. Azt szeretném mondani, hogy az érveim nem voltak ideológiai jellegűek, ezek gyakorlatiak voltak, elnök, de ideológia volt maga a vita, Hökmák úr. De, de ez most akkor működőképes, vagy nem? A elnök, sokan azt mondták, hogy bizonyítékra van, bizonyítékra van szükség, hogy ez működik vagy nem. Ezt kell megtennie a bizottságnak. Most pedig Podimáta azt, hogy megkérdezzük, megkérjük arra, hogy foglalja össze a vitát, és valamilyen kompromisszumot találjon, és legyen valamilyen pozitív lezárás ennek a vitának, nagyon nagyon negatív aspektus alatt. Thank you, Lina. Although you summarized in a perfect way um, the, the discussion, uh, Λίγες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι παρά τις διαφορετικές απόψεις... Megpróbálom összefoglalni ezt a vitát, és a különböző nézetek ellenére szerintem nagyon jó volt ez a vita. Valóban nagyon magas szintű volt a vita, nagyon hasznos volt, és remélem, hogy ez majd segít nekünk abban, hogy egyfajta kompromisszumot sikerüljön elérnünk, ebben a szakbizottságban igazából itt az éllovas Gozé úr volt, aki a hedgefondok kapcsán írt egy jelentést, és ő is megfogalmazta bizonyos fenntartásokat, és ugyanilyen fenntartásokat fogalmaztak meg a múltban a parlament eh, nagyra törő céljaival kapcsolatban is, például beszéltünk a pénzügyi felügyeletről, és akkor is ez volt a helyzet. Remélem, hogy ebben az esetben a parlament majd tartózkodik az ideológiai, politikai jellegű kijelentésektől, hiszen a parlament tudja, hogy itt nem ideológiai vitára van szükség. Itt egy európai vitáról van szó, és már korábban is elmondtam, hogy különleges időszakban vagyunk, súlyos válság súlyt bennünket, és mindannyian egyetértünk abban, hogy beszélnünk kell az újításokról, a, a közösség, az európai közösség kapcsán, illetve a nemzeti költségvetések kapcsán is. Nem szabad a fogyasztókra hárítani a, a terheket. A vita nem is az igazából az adóról szól, hanem arról, hogy, hogy az adó teher sokkal jobban legyen elosztva. Az egyik szektor adóterhe, amely olyan, olyan szektor adótehéről van szó, amely eddig igazából mentesült mindenfajta adó alól, és ezért szükség van arra, hogy ezt a szektort is figyelembe vegyük. A mai konstellációban fontos az, hogy legyen egy olyan adó, amely hatással lehet a viselkedésre, és amely megakadályozhatja a negatív viselkedést, függetlenül a politikai nézeteinktől, és attól, hogy milyen fajta politikai hátterünk van, vagy hogy mit gondolunk például a széndiokszid megadóztatásáról, új adókról, új pénzügyi eszközökről van szó, amelyek hatással lehetnek a negatív viselkedésre. Végezetül végül is a nyerességek megadóztatásáról van szó, például a pénzügyi tevékenységre kivetett adó kapcsán, illetve szó van még a pénzügyi tranzakciós adóról is. Tehát arról van szó, hogy a spekulációt szeretnénk korlátozni, és mindenképpen olyan kell megadóztatnunk, ami spekulációhoz kötődik. Szerintem minden hozzászólás esetében, minden aggály esetében amit elmondtak, hogy majd károsul az európai versenyképesség, vagy hogy eh, a tranzakciók majd kivándorolnak Európából. Ezt, tehát igen, ezt elmondták, de úgy vélem, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy az emberek azért nem tudnak kivándorolni, az adófizetők nem tudnak kivándorolni. Hazámban az a helyzet, hogy ha a befektetések meghiúsulnak, az emberek elmennek, mert a társasági adó rendkívül magas azon fáradozás miatt, hogy növelhessék a bevételeket. Hogy a pénzügyi deficitet könnyítsék, emiatt magasak a társasági adók. Nem csak Görögországban van ez így, Írországban is voltak viták a vállalatok megadóztatásáról, amely magasabb, mint 2,6%. Tehát máshol is vannak ilyenfajta viták. Mindenképpen új irányba kell tekintenünk, hogy az állampolgárok azt az üzenetet kapják, hogy ez a parlament alternatív megoldásokat keres, és hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos az, hogy nagyobb legyen a gazdasági, szociális igazságosság. Van még egy megjegyzésem. Valószínűleg nem volt még idejük arra, hogy megnézzék a kompromisszumos indítványokat. Kérem, ezt tegyék meg. Valószínűleg lesz még egy külön ülésünk az árnyék jelentéstevőkkel az elkövetkező plenáris előtt Strasbourgban. Köszönöm szépen mindenkinek, elnök. Podimata asszony, hogy emlékeztessem a kollégákat arra, hogy január 25-én fogunk szavazni majd erről a szakbizottságban, tehát lesz még idejük beszélni a kompromisszumokról, mint Strasbourgban, mint pedig a végső szavazás előtt. Köszönöm szépen, kollégák, a türelmüket, mert egy kicsit azért túlszaladtunk az időnkön, és rátérek az utolsó két rendi pontunkra, két vélemény, az általános érdekű szociális szolgáltatások jövője az egyik, és Szofi Okoni a jelentés készítője. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Először is szeretném kihasználni a lehetőséget arra, hogy minden elnyék jelentéstevőnek, akik hozzászóltak ehhez a munkához, köszönetet mondjak. A, az ECON szakbizottság egy véleménnyel foglalkozik, egy jelentés véleményével foglalkozik. Az illetékes szakbizottság a foglalkoztatási szakbizottság. Minden olyan kérdéssel foglalkoztunk, amelyek az állami támogatásokra vonatkoznak. Szeretném előre bocsátani, hogy a teljes vita, amely az Európai Parlamentben lezajlott, tehát a plenárison is volt eszmecsere, vagy volt egy fórum és az általános érdekű szociális szolgáltatások jövőjével kapcsolatban, amit a belga elnökség szervezett meg. És e- ezzel kapcsolatban lehet látni, hogy van egyfajta politikai dimenziója is mindennek. Főként a válság hátterében fontos ez a téma. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a szociális szolgáltatások, az általános érdekű szociális szolgáltatások, ezeket az állam támogatja, 9,5 százalékát teszik ki a teljes EU foglalkoztatásának az ilyen folyta szolgáltatások, és ez is bizonyítja, hogy mennyire fontos ez a szociális piacgazdaság szempontjából meg lehet állapítani azt is, hogy azok a szövegek, amelyekkel dolgozunk, azok nem igazán kínálnak túl sok jogi biztonságot, és ezért jó lenne, hogyha ezt az állásfoglalást egy kicsit tisztáznánk. Az Európai Bizottság egyértelmű jelet adott arra vonatkozólag, hogy valóban hajlandó a Single Market Act elkezdte foglalkozni, és adott ki egy közleményt is ezzel a témával kapcsolatban. A, a parlament nagy érdeklődéssel várja ezt a közleményt, mert remélhetőleg, hogy így ezekkel, ezzel nagyobb jogi biztonság valósul meg a szövegekben. Gyakran alkalmaznak olyan szövegeket, szabályokat az általános érdekű szociális szolgáltatások esetében, amelyeket gazdasági szolgáltatásokra hoztak létre, és egyáltalán nem passzolnak ezek a szövegek a szociális szolgáltatásokhoz. Ezért tisztázni kell azt, hogy mi a helyzet itt. Például vegyünk egy aspektust, amely szerintem nagyon fontos, például a módszertan kérdését. A Single Market Act-ben azt lehet megállapítani, hogy az Európai Bizottság egy eszköztárról beszél, tehát elgondolkozhatunk azon, hogy legyen egyfajta erős kommunikáció közöttünk és a bizottság között. Pour ce qui concerne euh, le, le point... Én örülök ennek a helyzetnek, ami a hármas pontjában olvasható a véleménynek. Itt a minimis rendeletről van szó, de minimis rendeletről és jó lenne, hogyha születne egy ilyen de minimis rendelet, lehet, hogy még a küszöbb értéket is definiálni kellene, de jó lenne, hogyha a, hozzá, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás felteleit javítsuk annak érdekében, hogy a KKV-k is tevékenykedhessenek ezen a téren, és felléphessenek, mint szolgáltatás nyújtók. A négyes pont az a bejelentési kötelezettségről szól. A, a validált eljárások esetében teljes transzparenciát ír elő a szolgáltatók irányába. A bizottságot fel kell szóltani arra, hogy egyértelműsítse azt, hogy bizonyos szereplők mentesülhetnek a bejelentési kötelezettség alól. Mi felszólítjuk a bizottságot arra, hogy a gazdasági tevékenység vagy cserekereskedelem fogalmát mindenképpen definiálja a szövegben. itt mindig gazdasági, minden, minden, mindig gazdasági tevékenységről van szó, és ez itt nem passzol ebbe a szövegbe. A szociális szolgáltatásokról nincs szó, és ezért kérem az Európai Bizottságot, hogy legyen sokkal pontosabb itt. Ami pedig az ide vonatkozó szövegeket illeti, hatos pontban Meg kell fordítani az ellenőrzés terhét, annak érdekében, hogy egyensúly jöjjön létre. Ahogy mondtam, az egyszerűsített eljárás keretében jó lenne az, hogyha ezt a terhet meg lehetne fordítani, és jó lenne, hogyha nem csak egy indokolt panasz lenne. Ahogy mondtam, a szociális szolgáltatások csak akkor életképesek, hogyha sokkal nagyobb lesz a jogi biztonság a szövegekben. Ezt kell megvalósítani, és úgy gondolom, hogy a szöveg ebbe az irányba mutat, és ugyanezt akarja a foglalkoztási szervezettség is. Köszönöm szépen, és átadom a szót az árnyék jelentéstevőknek, először Péter Simon következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontosak az általános érdekű szociális szolgáltatások. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaságunk megfelelően működjön, illetve a társadalmunk elég jól működjön. Tehát például az óvodai ellátás, bölcsödei ellátás kapcsán fontos ez, és ez mindenképpen értéket ad a társadalmunknak amelyet a versenyjog szolgáltatás kapcsolatában ritkán találunk meg. Az általános érdekű szociális szolgáltatások esetében ezek nélkül szegényebb lenne a társadalmunk. Ezért fontos az, hogy az ilyenfajta szolgáltatások tulajdonságait megvédjük, és egy jogi keretet adjunk, amelyel a szociális szolgáltatásokat egyszerűbben lehet nyújtani, mint korábban. Mindannyian tudjuk, hogy ez idáig nagy volt a jogi bizonytalanság a szociális szolgáltatók esetében Európában. Ez volt a fő következtetése egy európai szintű kutatásnak, amelyben a közszolgáltatásokat vizsgálták, és ezért azt kérjük, hogy nagyobb legyen a jogi biztonság a szociális szolgáltatások esetében. Az odavezető út még persze kétséges, erről beszélnünk kell, kíváncsiak, hogy a többi kollega mit gondol erről. Köszönöm szépen a Okoni asszonynak, hogy ilyen jó vitalapot kínált a jelentésével ezen témában, azonban két pontot szeretnék megemlíteni. Egyrésztről azt, hogy ki kell emelni azt, hogy egyértelmű nemzeti, defini- de, nemzeti kompetenciáról van szó a szolgáltatások megszervezése és finanszírozása kapcsán, tehát itt a szubszidiaritás a fő kulcs szó. Ezen kívül másodszorban az is fontos, hogy a szociális szolgáltatások jobban bekerüljenek a támogatások rendszerébe. Három aspektus alatt. Először is eh, legyen eh, flexibilis eh, kezelése a piaci relevanciának. Azok a szolgáltatók, akik lokális szinten tevékenykednek, és főként a szociális szolgáltatás esetében nagyon sok KKV található. Úgy gondolom, hogy az európai támogatási jobban kell őket venni, és ezen kívül a jelentés készítő is utalt arra, hogy beszélnünk kell a de minimis kérdésről, tehát, hogy legyen egy speciális szabályozás egy saját de minimis rendelet keretében, hogy növelni lehessen a de minimis küszöbértékeket az általános érdekű szociális szolgáltatások esetében. A második, illetve a harmadik aspektus az a, a nyereség kérdése, itt főként állami támogatásról van szó a szociális szolgáltatások kapcsán, nagyon fontos, és ezért el kell különíteni ezt a gazdasági szolgáltatásoktól, gazdasági tevékenységektől. Néha ez még most nehézséget okoz, és ezért a további vitel kapcsán nagyobb egyértelműséget kell kapnunk ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen az ön véleménytervezetét, ez jó vita alap, és remélhetőleg ennek alapján egy jó együttműködést fogunk megvalósítani. Intfeld asszony. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. El kell mondjam, hogy eléggé szkeptikus vagyok az egész vitát illetően. Nem a vit- magáról a jelentésről beszélek most, hanem a vitáról. Ugyanez a vita volt, már nem tudom hány ezerszer. És bajba kerülünk akkor, hogyha azt a fajta érvet alkalmazunk, amelyet a szocialisták is mondtak. A szerződés értelmében a nemzeti hatóság dönt az általános érdekű szolgáltatások megszervezéséről, támogatásáról. Hogyha belemegyünk ebbe a vitába, és azt mondjuk, hogy vannak olyan szolgáltatások, amelyeket ki kell venni a piaci szabályok alól, akkor már a tagállami kompetenciába lépünk bele, tehát a saját szubszidatási érvét sérti ez sohasem határozták meg pontosan azt, hogy mik az általános érdekű szolgáltatások, mik az általános érdekű szociális szolgáltatások, mik az általános gazdasági érdekű szolgáltatások, és azért nem határozták ezt, mert lehetetlen. Például ön is azt említette, hogy mi a helyzet az idős gondozással. Nos, lehet, hogy az önök országában ezt csak is kizárólag közszolgáltatók nyújtják, más országokban ez liberalizált. Tehát nem lehet ezt definiálni, és hogyha definiálni akarjuk ezt, hogyha jogalkotást szeretnénk, akkor kell definiálni, hogy mit is akarunk jogszabályjal ellátni, de minél jobban elkezdünk definiálni a szolgáltatásokat, annál inkább belépünk a tagállami kompetenciába. Tehát amire szükség van, és ezt már többször ismételtük, az az, hogy legyen egyértelműség a, szerződés szabályának alkalmazása során. Hogy ezt egyeteműsíthessük, azt kell, hogy definiáljuk, hogy mi a probléma. Mindig van egy olyan általános feltételezés, hogy a szerződés miatt nem lehet alkalmazni a általános érdekű szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket. Persze vannak problémák, de pontosnak kell lennünk azt illetően, hogy mik a problémák. Mert tudjuk, hogy vannak konkrét esetek, bizonyos általános érdekű szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, de hát mindannyian tudjuk, hiszen a való világban élünk, hogy sokkal könnyebb a szolgáltatók számára az, hogyha kivételt kapnak az állami támogatási szabály alól, ez sokkal könnyebb számunkra. Tehát meg kell találni a kettő között a helyes egyensúlyt. Amint szó, a szociális szót alkalmazzuk, akkor mindenki azt gondolja, hogy jaj, ez szociális, tehát akkor a piaci szabályok nem alkalmazhatóak. Számos szolgáltatás van, tegnap is beszéltünk például a Google esetéről, és én teljes mértékben kész vagyok amellett érvelni, hogy például a kereső gépek a neten, azok szociális szolgáltatást jelentenek, mert mindenkinek hozzá kell férnie a kereső programokhoz, de ez nem egy olyan fajta szolgáltatás, amelyet ki lehet venni a piaci szabályok alól. Vannak olyan általános érdekű szociális szolgáltatások, amelyeket teljes mértékben jól lehet nyújtani gazdasági üzleti szempontból, és tehát nem a célt kell megnézni, hanem azt, hogy hogyan lehet ezt megtenni. 15 éve foglalkozok már ezzel a kérdéssel, és ez idáig még nem láttam jó definícióját, jó megoldást erre a kérdésre, és hát ez eléggé szkeptikus vagyok, szerintem nem fogjuk ezt megtalálni most. Köszönöm szépen, hogy megadták nekem a szót. Lehet, hogy majd szükség lesz egy perc az én felszólalás időmből arra, hogy majd választ kapjak. Nagyon érdekes volt ez a vita, nem első alkalommal foglalkozunk ezzel, de pontosnak kell lennünk, mert senki nem mondja azt, hogy nem lenne, szükség, nem lenne szükség európai keretre ahhoz, hogy definiálni tudjuk, hogy milyen szabályokat kell alkalmazni, és a rugalmasságot is meg kell hagyni a tagállamok számára, hogy a kivételes szabályokat meg tudják fogalmazni. Minden állam ö, szeretne kivételi szabályokat, de meg kell, defini- meg kell határozni azt, hogy, hogy ez hogyan történik. Mindenki számára ugyanazt a csomagot kell nyújtani. Arról van szó, hogy az Európai Bizottság áttekinti a finanszírozási szabályokat, áttekinti a megengedhetőségi szabályokat, ott, ahol nem lehet eh, állami támogatást adni, és az itteni vélemény már a helyes irányba mutat. Például az, hogy felszólítják az Európai Bizottságot arra, hogy gondolkodjon el ezen a témán. Például 70 millióval támogatják a bizonyos eseteket, de mindenképpen szükség van megfelelő kritériumokra, mert különben nem lesz megfelelő állami támogatás. Tehát azt kérjük, hogy végezzenek tanulmányt, és utána, hogyha megnézik a különböző adatokat, akkor nem lehet elmenni a helyi hatóság, és azt mondani, hogy ezt nem lehet megtenni, mert ez teljesen felborítja a rendszert. Meg kell nézni, hogy mi az általános érdek, és mi a lokális érdek, a helyi érdek. Tehát el kell mondjuk azt, hogy például a bántalmazott nők számára létrehozott otthon, a, hogyha bizonyos összerűen magasabb támogatást nem kap, akkor nem kell Európának beavatkoznia itt. Tehát főként a határokon átnyúló kérdésekkel kell foglalkozni, itt nem elvitáról van szó, arról kell ö, elgondolkodni, hogy nem e, ezzel inkább egy nagyobb bürokráciát teremtünk, ami nem igazán segít. A javaslatok megfelelő irányba mutatnak, a belső piaci szabizottság tagja is vagyok, ahol én azzal a véleményem, vagy hasonló véleményet fogalmaztunk meg. Van egy időbeli keretünk is, És érdekes látni azt, hogy Berózó úr azt mondta, hogy létre fog hozni egy minőségkeretet a e, általános érdekű szolgáltatások számára mindenképpen szükség van erre, de ez a múlt évben történt, hogy ezt mondták, és amikor a 2010-es munkaprogram megjelent, akkor akkor már nem volt benne, és már a 2011-es munkaprogram is elkészült, tehát nem igazán tartja be ő sem az ígéreteit, és ez nem felel meg azoknak az ígéreteknek, amelyeket Barózó úr a kampányában tett. Kózez úr, igen, röviden szeretnék gratulálni a jelentéshez. Egyetértek azra, amit mondtak, hogy nagyon nehéz definiálni a szolgáltatásokat, de Pascalnak is igaza van, hogy ez az államnak a problém, állam a problémája, koherensnek kell lenni, különbözőek itt az elképzelések. Nagyon sok uh, szociális uh, szolgáltatást az állam által uh, finanszíroznak, vagy a társadalombiztosításból, és ezért Európának lehet, hogy nem is kellene beavatkoznia. Hát ez rossz lenne az európai kép számára, rossz lenne ez úgy vélem, hogy nagyon óvatosan kell itt felépnünk, hogy a piacot ne torzítsuk. Például Belgiumban is más a helyzet. Vannak olyan szolgáltatások, amelyek Belgiumban olcsóbbak, mint Franciaországban. Valamit itt történnie kell, de úgy gondolom, hogy mindenképpen a szubszidiatást kell figyelembe venni. Simon, you've asked for the floor again, as has Mrs. Infeld, so I think I'm going to have to... Simon, újra szót kértél, ahogy Intvelt asszony. Megadom még a szót, de mindenkit emlékeztetek arra, hogy nagyon kifutottunk az időből, és még mindig van egy napi rendi pontunk. Csak egy rövid megjegyzésem lenne egész életemben a szubszidatásban foglalkoztam, és a szubszidatás mellett szálltam sikre Németországban, de lehet, hogy van egy kis félreértés. Főként a versenyjog kapcsán a szubszidaritást támadják sok esetben, és ebben az esetben jogi biztonságra van szükség, hogy a szolgáltatók, illetve a szolgáltatók megbízói azt tudják mondani, hogy valami, amit viszont azt mondják, hogy amit a, a csomagra kaptak, az nem megfelelő, és számukra az kell, hogy jogi biztonság, tervezési biztonság, szubszidatás legyen. Tehát azt akarják, hogy ne kelljen minden esetben kérdést feltenni, és ne attól féljenek, hogy az Európai Bizottság majd valamilyen szabásítási eljárást indít előttük. Tehát mindenképpen egyeteműségre és szubszidiaritásra van szükség, ezt szeretném. Just very briefly, because uh, I... Nagyon röviden, egy-két dolgot azért tisztázni kell. Ez a hát már hat évvel ezelőtt elfogadott egy e, ajánlást, és itt volt Gozesz úr, a bizottság valóban lépett, és most már lehetőség van bizonyos szolgáltatások e, mentesítésére, ugye az értesítési eljárás alól. Például olyan szolgáltatókról van szó, akik 100 milliós éves forgalmat e, generálnak, hogyha jól emlékszem. Tehát itt most nem arról van szó, hogy a erőszak áldozatainak a otthonai támogatjuk-e vagy sem. Itt kórházakról van szó, akiknek bevétele van, aztán az önkormányzati lakások, állami, szociális lakásokról van szó. Az én hazámban is azt hiszem egyetértenek velem, hogy ez azért a szociális lakások azért mégiscsak szociális szolgáltatást jelentenek, a tevékenységek 60%-a kereskedelmi tevékenység, és versenyeznek a kereskedelmi szolgáltatókkal, de állami támogatást kapnak. Na persze, adja azért, mert a szerződés szövege szerint a verseny, a határon átnyúló verseny torzulását lehet csak vizsgálni, ami a belső piacra kihat. Egyébként ez nem számít. Ez ugye teljesen világos ez a megfogalmazás. Na most, hogyha mi külön szabályokat fogunk hozni a szociális érdekű általános szolgáltatásokra, akkor ezeket pontosan meg kell határozni, és itt jön a probléma, mert az egyes tagállamokban ezeket a szolgáltatásokat másképp szervezik. Tehát valaki azt mondja, hogy igen, a önkormányzati lakások, a szociális lakások is fel kell, hogy kerüljenek erre a listára, hát akkor az én hazámban ezt teljesen át kell szervezni, mert ezek kereskedelmi alapon működnek. Tehát egész egyszerűen így nem lehet megtalálni majd a választ. Azt hiszem, Okoli asszony egész kellemes lesz majd az árnyék előadók megszervezése, a munka megszervezése. Igen, elnök asszony, ez egy nagyon szenvedélyes vita. Én csak azt mondanám Szofinak, hogy én értem a nehézségeket. Tudom, hogy még a vízgazdálkodás vagy a vízpolitikák is ugye eh, másak, Franciaországban ezt már liberalizálták, egy más tagállam ezt el sem tudná mondani. Jean-Paul elmondta, hogy rengeteg nemzeti érzékenység van itt, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán semmilyen lépést nem tehetünk. Például, ahonnan én jövök, ott is azt mondjuk, hogy e, lépésről lépésre haladjunk. Vannak olyan szövegek, ahol tisztázni kell egy-két dolgot. Az én szövegemben én azt javaslom, hogy végül a meglévő szabályok alkalmazását javítsuk. Azt hiszem ennek a véleménynek ez a lényege, és remélem, hogy jól tudunk majd együttműködni annak érdekében, hogy konstruktív legyen a végeredmény. Köszönöm szépen, a módosítók határideje december 15, mondja az elnök asszony, és nagyon gyorsan szeretnék az utolsó 7 percben rátérni a következő napirendi pontunkra. Medem Okuni, az Okuni asszony ennek a véleménynek az előadója a szolgáltatás irányelv végrehajtásáról van szó. Angol nyelven kell ezt benyújtani az időszorítása miatt, és a módosítóknak is angol nyelven kell december 7 éig megérkezni. Nagyon szorít minket a határidő, a felelős bizottsággal együtt kell működnünk. Ismét megadom Okoni asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, rövid a határidő az irányelv átültetésére És a kérdés, hogy miért ennyire rövid. Az IMCO, a felelős bizottság ebben a témában, és az IMCO időbeosztása 2011. januárra teszi az elfogadást, a szavazást, és éppen ezért a Ekon bizottságnak ez előtt kell beadni a véleményét, ezért szorít minket ennyire az idő, és én elnézést kérek mindenkitől emiatt. Nos, miért is készítjük ezt a véleményt? Mondtam már, hogy az IMCO a felelős bizottság, és hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a közszolgáltatások igen jelentős ágazatot jelentenek, tehát a gazdaság részesedésük nagy, a munkanélküliséggel felvett harcban komoly szerepet játszanak, a GDP 70%-át adják, a munkahelyek 75%-át adják. Tehát ha megnézzük, hogy milyen ágazatokra vonatkozik ez az irányelv, az EU gdp ének a 40%-a és a munkahelyek 40%-a ide tartozik. Tehát ez rendkívül fontos. Parlament, a parlament 2006-ban rengeteg munkát végzett már, és azt hiszem, hogy értelmes lenne, 2010, gyakorlatilag 2011-ben vagyunk, hogy részletesen, alaposan megvizsgáljuk, hogy hogy is hajtották végre ezt az irányelvet a gyakorlatban. Hát úgy alakult, hogy sokkal tovább tart ez a gyakorlati megvalósítás, mint amit terveztünk. Ide be kell persze számolni azt, hogy mennyire összetett a helyzet, és hadd illusztráljam ezt Franciaországgal, amelyet nagyon jól ismerek. Franciaországban az átültetést nem egyetlen egy törvény valósította meg, hanem több különböző jogszabály, amely a végrehajt, amelyek a végrehajtás különböző aspektusaira összpontosítottak, és így aztán elég bonyolult helyzet állt elő. Azt hiszem, hogy vannak ilyen tagállamok, amelyek így jártak el, ezt mindenki láthatja. A kérdés, hogy hogyan lehet a közszolgáltatások minőségét megfelelő úgy megtartani, fenntartani, a hozzáférést kell garantálni, és a szolgáltatások hatékonyságát, az egyablakos kiszolgálást, ez egy nagyon fontos dolog. Az információ az, hogyha csak elektronikus formában elérhető, nem megfelelő számomra. Éppen ezért van értelme annak, hogy a szolgáltatók mondjuk más tagállamok információihoz is hozzáférnek. Lehetne egyszerűsíteni a hozzáférési szabályokon. Hadd mondjam el, hogy mit is értek ez alatt. fontos lenne, hogy mondjuk kihangsúlyozzuk, hogy az egyablakos kiszolgálás a leghatékonyabb mondjuk a kis és középvállalkozások esetében, de még a nagyobb társaságok esetében is arra, hogy szolgáltatásokat nyújtson különböző tagállamokban. Ez az egyablakos rendszer szerintem a legészszerűbb. Javasoltuk azt is, hogy érdemes lenne tisztázni a hatókör korlátait. Az irányelv második cikke ugyanis kizárja a nem gazdasági szolgáltatásokat. Nagyon nehéz itt a pontos határokat lefektetni, tehát szükség lenne további pontosításra, a korlátozásokat jobban pontosítani kellene az irányelv hatókörét illetően. Ami pedig az átültetést illeti a nemzeti jogba, hát persze ennek folytatódni kell, És az is elengedhetetlen, hogy a kölcsönös értékeléseket kihangsúlyozzuk, tehát a tagállamok helyzetét elemezzük, a bizottság és a tagállamok is elemzik egymás helyzetét, a kommunikáció pedig itt rendkívül fontos, tehát muszáj tájékoztatni minket is, illetve a közvéleményt is, hogy hogyan halad az átültetés a tagállamokban. Az Európai Bizottság jelentést kellene, hogy készítsen ebben az ügyben az irányelv végrehajtásáról. A véleménye kapcsolatban még így zárásként megjegyzem, hogy érzésem szerint az átültetésre kellene helyezni a hangsúlyt, de persze az Európai Parlament kialakítja a maga álláspontját. Ugye miért? Az Európai Bizottságtól tudjuk, hogy az irányelv átültetése mennyibe kerül a GDP másfél százalék a GDP másfél százaléka rúgó megtakarításokat lehetne elérni. A parlamentnek ezért fontos, hogy részt vegyen a folyamatban, tehát pontosan tudjuk, hogy az átültetés hol tart és milyen minőségű. Akkor az árnyék előadót kérdezem, hogy kíván-e szólni vagy sem. Igen, elnök asszony, köszönöm szépen. Én az IMCO-ban is követem ezt a dossziét, úgymond. És néhány megjegyzésem lenne. Először is. Az IMCO-ban konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a közös piaci egység okmánytól eltérően, amelyet ugye most a bizottság újra letett az asztalra, bárnyi 3-4 százalékpontról beszél, illetve arról, hogy milyen növekedés származik majd a közös piaci egység okmányból. Most térjünk vissza a szolgáltatási irányelvre. az a kérdés, amit fel kell tenni magunknak, hogy vajon ez tényleg meghozta-e az eredményeit, azt a növekedést és az új álláshelyek megteremtését, amire számítottunk. De talán még túl korai lenne ezt értékelni, és korai lenne úgy érvelni, hogy az egységes piacot jobban el kell mélyíteni, mert akkor majd több munkahely teremtődik, és nagyobb lesz a növekedés. Tehát túl korai, még egyszer mondom, végkövetkeztetéseket levonni ebből a makrogazdasági környezetre kellene odafigyelni, nem csak a szolgáltatási irányelv végrehajtására egy-egy adott tagállamban, amikor a munkahelyeket és a gazdasági növekedést vizsgáljuk. Legyünk óvatosak, és ne próbáljunk itt a GDP növekedést, és ne próbáljuk a GDP növekedést és a munkahelyeket ennyire szorosan a szolgáltatási irányelvre, vagy a közös piaci egységokmányra hoz kötni. Aztán az Imkóban még vita zajlik a tájékoztatásról is, tehát hogy a szolgáltatók milyen információkat kapnak azok a szolgáltatók, akik egy másik tagállamban kívánnak gazdasági tevékenységet végezni. Az imkóban megvan a többség, lehet, hogy az Ekonban is meg lenne a többség, tehát a többség azt mondja, hogy ki kell bővíteni ennek a hatókörét, tehát sokkal szélesebb körű információt kellene az egyablakos rendszerben nyújtani, amit ugye már a szolgáltatási irányelv is lefektetett. Gondolok itt például a munkaügyi jogszabályokra. Az egyik kérdés, ami Franciaországban felmerült, a szolgáltatás irányelv vitája során, ugye a származási ország fogalma, amit az Európai Parlament nagy örömmel kitörölt, kivett a kezdeti irányelv tervezetből. De itt ugye arról is szó van, hogy a szolgáltatás nyújtókat tájékoztassák arról, hogy milyen keretek között fognak működni. Piaci hozzáférés, szabályok, biztonság, az egyes terméktípusok és így tovább, az engedélyezési eljárások, az adójog és munkajogi kérdések. Itt is azt hiszem, hogy tudnánk még tisztázni a helyzetet, hogyha megnövelnénk az információ mennyiséget, amelyet ezek a szolgáltatók kapnak. Tehát például a szociális jog, adójog, és így tovább. Tehát nem kellene korlátozni ezt az információt az engedélyezési eljárásokra, ami persze fontos, de emellett még további információkat lehetne nyújtani. Azt hiszem ez a két megjegyzés az IMCO vitájához is kapcsolódik, és még egyszer mondom, hogy szerintem el tudunk érni kompromisszumokat. Vissza kíván térni az asszony, vagy sem? talán azon gondolkozom, hogy utólag még megvitathatnák a módosító indítványokat. Szeretnék mindenkit említeni. Most már úgyis csak önök ketten vannak itt, mindegy. December 7-én angol, 7-ig angolul kell benyújtani a módosítókat, és aztán 13-án szavazunk, és ez lenne az utolsó megjegyzésem. December 13-án hétfőn találkozunk legközelebb Strasbourgban este 7 órakor. Ezzel pedig mindenkinek kellemes, jó étvágyat és kellemes délutánt kívánok. Viszontlátásra!